Friends, uh, welcome to the second... Barátaim, üdvözlöm Önöket! Foglalkoztatási Bizottságunk második félnapi ülésén. a munkaügyi szociálpolitikai miniszter Bulgáriából, Petkov úr a vendégünk. Tapsoljuk meg a miniszter urat. És szeretném a miniszter helyettes urat is üdvözölni, vagy miniszter asszony pontosabban ugyanilyen nagy lelkesedéssel, Ruszinova asszonyt. Együtt kezdtük el az új elnöksége. Hónapokkal ezelőtt és áprilisra volt egy triológus ülésünk is, majdnem éjfélig tartott a munkaerő, a kiküldött munkaerő irányelv tárgyában. De itt nem csak politikáról szól, hanem hát barátkoztunk is, hiszen már keményen ütközünk sokszor a vitáink során, azért, hogy megoldásokat találjunk, azért az is fontos, hogy hát a társadalmi kapcsolatainkat is erősítsük. Ez is történt. Mindazok, akik követték ezt, azokat üdvözlöm, most pedig megadom a lehetőséget a miniszter úrnak, Novakov úrnak, hogy bevezetővel éljem. Parancsoljon, uram, még a szó? Köszönöm szépen. Úzkogasszony, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok! Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek, és beszélhetek a bolgár elnökség prioritásairól, a foglalkoztatás politika, szociálpolitika tárgyában. Ez egyik legfontosabb szakpolitikák ezek. A soros elnökség átvétele után fontos, hogy az európai ö, állampolgárok a társadalombiztosítási jó minőségű munkahelyek tekintetében komoly ambíciókkal bírnak, ez hajtja az európai projektbe vetett hitüket. A tanács is szembe kell nézni ezekkel a várakozásokkal, és azok a prioritások, amelyeket a foglalkoztás és szociálpolitikában meghatároztunk, ezen felelősséget tükrözik. Az igaz a kohéziós politika, az egységesség, igazságosság irányítják azokat a lépéseket, amelyek a megfelelő intézkedéseket és eszközöket azok létrehozására törekednek, hogy az EU szociális dimenzióját erősítsük. Ezek irányítják a bolgár elnökség lépéseit. A következő hat hónapban, miközben visszük az elnöki tisztet, Bulgária méltányos, fair közvetítő akar lenni az Európai Unió intézményi ciklusában az elnökség nagyon sűrű rendel bír, és feladatai kapcsolódnak majd az Európai Parlament munkájához olyan kulcsfontosságú témadossziékban, amelyek most vannak trilógusban. Ma inkább, mint valaha az európai állampolgárok igényei, szükségletei kell, hogy a politikai intézkedések homlokterében legyenek végre gazdasági növekedés indult el, ki kell aknázni ezt most, hogy a jövő válságokra fölkészüljünk. Munkahelyteremtése van szükség, a szociális igazságosság erősítésére. Az előző észt elnökség eredményére építve szeretnénk a munkavilágát meghatározó lépéseket továbbvinni, a termelékeny foglalkoztatás és a fenntartható kiegyensúlyozott gazdasági növekedés érdekében. Külön figyelmet szentelünk az európai társadalmak változásainak, és egy jobb környezetet szeretnénk kialakítani a társadalmi gazdasági fejlődés érdekében a szociális innovációra koncentrálva. Szeretnénk előrelépést elkönyvelni a diszkriminációmentességben, az esélyegyenlőségben, a nők szerepének erősítésében a digitális világban. Új, innovatív módszertanokra van szükség az ifjúsági politika területén, valamint egy méltányos migrációs politikára és erősebb kapcsolatokra az oktatás, a szakképesítések és a munkaerőpiac igényei között. A munka jövője kapcsolódik a következő prioritásunkhoz is, a szociális Európa jövőbeli finanszírozása ez, az ESA finanszírozási lehetőségei a 2014-20-as időszak után. Ennek a vitának a fő iránya a szabályok további egyszerűsítése, a szinergiák erősítése, a gazdasági, társadalmi, regionális kohézió érdekében sürgető fontosságú, hogy javítsuk a foglalkoztatást és a társadalmi integrációt. Az oktatás, szakismeretek, az életen átvaló tanulás minden Európai Uniós állampolgár számára azok a célok, amelyeket követünk. A harmadik prioritásunk pedig az, hogy az gyermekkori fejlődés fontosságát kiemeljük, integrált szakpolitikára van szükség ezen a területen is, hogy a családokat megfelelően támogassuk a gyermekek jövőbeli jólétét e- erősíteni. Negyedik prioritásunk pedig a fogyatékkal élőknek szentelt figyelem, hiszen ezek az emberek is minden szabadság és egyéb jogukat kell, hogy gyakorolhassák mindenféle diszkrimináció nélkül. Ez több stratégiai dokumentum is megerősítette európai és tagállami szinten. Most kell ezt mindezt tovább erősíteni, finom hangolni, hogy a fogyatékelők teljes körben élvezhessék jogaikat. Arra törekszünk, hogy itt is előrelépés szülessen, megteszünk majd mindent annak érdekében, hogy az európai ö, akadálymentesítési há, ö, triológus sikerrel záruljon. A bolgár elnökség általában szeretné a munkavállalói jogokat erősíteni, anélkül, hogy akadályoznák a vállalatokat a szolgáltatás nyújtás szabadságában. Az Európai Parlamenttel való tárgyalásokat szeretnénk lezárni a kiküldött munkaerő irányelv lezárása érdekében, és szeretnénk a tanácsban is megoldás születne a 883-as rendelet reformjáról a munkanélküliségek és egyéb juttatások témájában. Külön figyelmet fogunk szentelni a munkahelyi egészségbiztonság, a rákkeltő és egyéb toxikus anyagoknak való kitettség csökkentésére, és itt a három érintett ügynökség, a SEDEFOP, EUSA és az Eurofund kell, hogy együttműködjön, ezt is koordinálnunk kell. Rövid beszédem végén pedig engedjék meg, hogy visszatérjek arra, ami erőfeszítésünk lényege, és erőfeszítéseink célpontja az európai állampolgár. Az intézményközi nyilatkozat, amely az európai szociális jogok pillérét állítja föl, Göteborgban alárása került, és el kell kezdjük ennek végrehajtását. Az egyes, a szociális igazságossági csomag egyes intézkedéseit pedig el kell kezdeni végrehajtani. Más jogalkotási javaslatokra is szükség van, amely a munkakörülmények javítását célozza, illetve az EU állampolgárok magánéletének és munka munkájának egyensúlyát hivatottak elősegíteni. Az Európai Szociális Jogok pillérének napirendre tűzése az EBSCO tanács ülésének egyik fő témája lesz. A foglalkoztatási miniszterek tanácsa lesz ez júniusban, meg vagyok győződve arról, hogy a bolgár elnökség szlogenje, hogy együttesen erősek vagyunk, itt is érvényes, a foglalkoztási szociálpolitika területén is. A következő hat hónapban ezt szeretnénk gyakorlatba önteni, hiszen együtt, mint mondottam, erősek vagyunk, képesek vagyunk az Európai Unió szociális dimenziáját kibontani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és a lesz kérdésük, szívesen válaszolok majd rá. Eh, Köszönöm szépen. Miniszter úr, és átadom a szót Rosszinova asszonynak, hogyha ő kéri, amennyiben most nem, akkor a kérdések következnek. Gondolom mindkettőjükhez intézhetnek kérdéseket a képviselők. Igen, köszönöm szépen. Akkor első körben a koordinátoroké lesz a lehetőség. A többiek pedig szólásra jelentkezhetnek. Első koordinátorunk a néppárt köréből, Káza úr. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönetet mondok Ruszinova asszonynak és Petkov úrnak, hogy eljöttek hozzánk, hogy a bolgár elnökség prioritásairól beszámoljanak. Üdvözlöm a bolgár elnökség ambiciózus programját a szociálpolitikai területen, és bízom benne, hogy el fogják tudni élni a célkitűzéseiket, már mennyire hat hónapos időszak alatt ez lehetséges, illetve a politikai kontextusban ez lehetséges. Az elnökség idejére esik két nagyon fontos eszmecsere, lehet, hogy ez beárnyékolhat egyéb prioritásokat. Az egyik a Brexit, a másik pedig az MMF tárgyalások. Én is előadó vagyok a szülők és gondozók munkájának és magánéletének egyensúlyának megteremtésével kapcsolatban, és ezért szeretnék néhány kérdést föltenni az elnökség képviselőinek. Miniszter úr elmondta, hogy az első ilyen javaslat, ami az európai szociális pillérből származik, európai jogok szociális pilléréből, és tudjuk, hogy ez már a munka már beindult, az eszmecsere már beindult a parlamentben is. Szeretnénk hallani ezzel a fontos dossziével kapcsolatban a bolgár elnökség prioritásait és terveit, és azt is szeretnénk kérdezni, hogy mely dossziékra számítanak nehéz dossziéként amelyek, eh, ahol egy kicsit keményebb lesz a munka, mint máshol. Köszönöm. Köszönöm, Káza úr. Most pedig a Szocialista és Demokrata frakció koordinátora következik, Agnes Jungerius. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a... You are, uh... Köszönöm a prezentációt, és az igaz, az az első bolgár elnökség, ami, hogy is mondjam, igen fontos pillanatokra esik, és nem csak az, amiatt, amit Káza úr kollégám említett, hanem azért is, mert hogyha szeretnének véglegesíteni néhányat a nyitott dossziék közül, itt az Európai Parlamentben, akkor hat hónap alatt, akkor ez szinte az utolsó esély, és tényleg nagy örömmel mondom én is, hogy tegnap a kiküldetés irányelvről megindult a triológus, nagyon fontos dosszié ez, tehát köszönöm a munkájukat. A kérdésem az az lenne, hogy, sőt, tulajdonképpen két kérdésem vannak két kérdésem volna. Az első az az, hogy a prioritásaik között ugye beszélnek a gyerekekről, és a szegénységről, amely a gyermekeket érinti. Nem tudom, hogy tévedek-e, ha mondjuk támogatásra számítok egy gondolattal kapcsolatban, amelyet az infrakció már régóta támogat, tehát hogy legyen egyfajta gyermekgarancia annak érdekében, hogy Európában egy gyermek se nőjön fel szegénységben. A másik kérdésem pedig egy olyan témához fűződik, amelyről Káza úr beszélt már. Tehát mit gondolnak, milyen esélyek vannak arra, hogy sikerüljön a munka és a magánélet egyensúlyával kapcsolatban megállapodást elérni. Mert ahogy mondtam, az Európai Parlament számára ezzel a dossziéval kapcsolatban elért jó eredmények fontos prioritást jelentenek, és azért is, mert van már negatív tapasztalatunk korábbi vitákból a tanácssal, például a szülési szabadságra vonatkozó irányelvel kapcsolatban, tehát nem tudom, hogy mire számítanak, miután Káza úr véglegesíti a jelentését. Köszönöm, és az ECR frakció koordinátora következne McIntyre asszony, de ő nincs itt. Kérdezem, hogy valaki tudná -e helyettesíteni, nem? Ez azt jelenti, hogy a liberális frakció következik. Kávé Zsambon úr nincs itt. Gyeba Jova asszony sincs. A GUE frakció következik. Kári kolléga, vagy López kolléga nincs. Akkor a zöldek következnek. Igen, Jean Lambert itt van a teremben, úgyhogy parancsoljon öné a szó. Uh, thank you also to ministers for... Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is szeretnék köszönetet mondani a minisztereknek, hogy eljöttek hozzánk ma délután. Igen, a tapasztalatunk itt a parlamentben az, hogy a kisebb országok elnökségei sokkal dinamikusabbak és kreatívabbak lehetnek, előrébb tudják valahogy mozdítani a dolgokat a tanácssal, és aztán lehet, hogy kevésbé köt, mert kevésbé köti le őket a tanácsban kialakult álláspont, de minket is nagyon érdekel, hogy önök hogyan állnak azokhoz a tirológusokhoz, amelyek ránk várnak még. Például a kékkártyás dosszié is érdekelne, ugyanök beszéltek a tisztességes bevándorlási politikáról. A kékkártyás dosszié szinte most már befagy, mert feszültség alakul ki a belügyminiszterek között. Ők úgy látják, hogy ez bevándorlás, és ugye ők a hagyományosan, hogy is fogalmazhatnék udvariasan, a szigorú nézeteikkel e, figyelik ezt. A munkaügyi miniszterek viszont rugalmasabbak, tisztában vannak azzal, hogy akár az Európai Unióból kívülről is szükség van arra, hogy a jól képzett embereket alkalmazzuk. Ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unión belül jól képzett szakembereket figyelmen kívül hagynánk, de kérdezem, hogy hogyan állnak ehhez hozzá, hogy talán a munkaügyi minisztereknek nagyobb befolyása lenne a kékkártyás dossziéra, mint a belügyminisztereknek, hogy ez újra megnyílhasson és pozitívan mehessen előre. És az Európai Munkaügyi Hatóság egy másik téma, amelyet fel akartam vetni, nagyon-nagyon aggaszt bennünket, a jogszabályok végrehajtása az Európai Unióban. Úgy gondoljuk, hogy már régóta ideje lenne egy ilyen hatóság létrehozásának, és értekelne bennünket, hogy önöknek szándékában állna-e ezt gyorsan előrevinni, ahogy néhányan mi ezt várnánk. Köszönöm szépen. Az ENF frakció képviseletében Dominik Mártának adom meg a szót. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony és különösképpen szeretnék köszönetet mondani Petkov miniszter úrnak, aki a bolgár munkaügyi és szociális ügyi miniszter, hogy eljött hozzánk a Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Szakbizottsága, még akkor is, hogyha elnézést kell kérjünk öntől, miniszter úr, hogy néhány frakció sajnos nem képviseltette magát, eh, hogy kérdéseket tegyen fel önnek. A beszélt a képzésről, gyakornokságról, a családokról, a kiküldött dolgozókról, a fogyatékossággal élőkről, a gyermekekről, az egészségről, a munkahelyi biztonságról, a szociális pillérről, és ezt én mind értettem. Ez uh, szükséges, hogy ezeket a témákat ön ugye fel tudja így sorolni nekünk. Szeretnék gratulálni a tegnapi első triológushoz, ami jó későig elhúzódott, és elmondani, hogy ugye önöknek megvolt a bátorsága, hogy így fogalmazzam, hogy még a legkényesebb pontokra is kitérjenek. Tehát egy kicsit, ö, hogy is mondjam, meg belengedtek bennünket, mindenkit, és remélem, hogy az elkövetkezendő hat hónapban az oktatás, illetve a munkaerőpiaci igények között sikerül végre kapcsolatot teremteni, mert állandóan ezt ismételgetjük, és ismételgetjük, de senki nem találta még eddig meg a megoldást. Megerősíteni a társadalmi kohéziót a a gyakornoki pozíciókkal, 2017. júniusi kommunikációban, ugye az elnökségi trió közleményében már szerepelt az, hogy a kis és középvállalkozásokat, illetve a startupokat támogatják. Oly módon, hogy másfajta finanszírozáshoz férjenek hozzá. És tudjuk, hogy még Franciaországban is a fizetett munkahelyek 80%-át teremtik meg ezek a KKV-k, az óriási multi cégekkel szemben, akik akár még a törvényt is megkerülik, mégis a KKV-k a fő munkaadók. És hát most akkor lehet, hogy egy kicsit kellemetlen kérdést teszek fel önnek. Ön munkaügyi miniszter, Bulgáriából érkezett, és a tanácsot képviseli, és Bulgáriát védelmezi. Én gratulálok ehhez, de hadd tegyen fel a kérdést, hogy ön elégedett az Európai Unióval a jelenlegi formájában? És konkrétan önöknek a helyzetében, ugye, akikről mi azt mondjuk, hogy kis-keleti országok, kérdezem, hogy kapnak egyáltalán lehetőséget arra, hogy részt vegyenek az EU-ban, és hogy megvédjék a saját véleményüket, akár azt, hogy Bulgária elsőként. That is uh, the first... Ez az első forduló. Uh, uh, there will be more, but this is good starting point for you. Uh, please take the floor, Mr. Kérem, Petkov úr, akkor válaszra vegye magához a szót. Благодаря за радушния прием и за зададените въпроси. Üdvözlöm Önöket, és köszönöm szépen a kérdéseket. Még egyszer megerősítem, hogy a tanács prioritásai és a parlament prioritásai számunkra is meghatározóak, mint azok mellett, amelyek a, az önök szakbizottságában megfogalmazódnak. Kazaui és Jungerius uraknak, egyre képviselőknek szeretnék először válaszolni a, work, a munka és a magánélet közötti egyensúlyban. Ezek rendkívül fontosak számunkra is, és ezért márciusában az első ülésünkön ezzel fogunk foglalkozni. A jogalkotási kezdeményezések részeként a szociális jogok pillérét szeretnénk erősíteni. Azt is jól tudjuk, hogy a tagállamok támogatják ennek az irányelvnek a célkitűzéseit, ezért bízunk abban, hogy képesek leszünk konszenzust elérni más ügyekben is. Mint például a fizetett szabadság meghatározásában figyelembe véve azt is, hogy minden tag, tagállamnak megvannak a saját hagyományai és követelményei ebben a tekintetben. Ahogy mi látjuk, illetve mi közelítjük meg, az meghatározó lesz a későbbiekben. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy ez az egyik prioritása az elnökségünknek, és nem fogunk habozni, illetve nem fogunk takarékoskodni az erőfeszítésekkel ezen célok elérés érdekében. A bolgár elnökség másik prioritása a gyermekkori fejlődés biztosítása. Az emberi tőkéből való beruházás céljával függ össze. Ez rendkívül fontos már nagyon korai időponttól, és része a munka jövője törekvésünknek, és az élet különféle szakaszaiban van szükség az oktatás biztosítására. A gyermekek körében érvényesülő magas szegénységi ráta is olyan tény, amelyel feltétlenül szembe kell néznünk, és erőfeszteseket igényel. A kék kártya ügyében pedig úgy gondolom, hogy a szociális miniszterek, a foglalkoztatási miniszterek szerepe rendkívül fontos lesz e kérdés rendezésében, és lényegi fontosságú a részvételük. Elő kell vegyük a hűtőből ezt a témát is, mert hogy egy ideje már égelik, hiszen a jogi utak megnyitása a legális migráció előtt harmadik állampolgár, államok polgárai számára az európai munkaerőpiacra rendkívül fontos. és a kék kártya mód eszköze ezt segíthetné magasan képzett embereket, ö, emberek számára megnyitva az európai munkavállalás útját. Ez gazdaságaink számára olyan forrást jelent, amely, amelyel számolnunk kell, és amely mindenképpen hasznos. Ezek tehát a témadossziék, amelyekkel foglalkozni szeretnénk. hogy a munkaerő mobilitásának megfelelő feltételeit megteremtsük, sőt, kiterjesszük ezeket a lehetőségeket. Ez pedig egy európai munkaügyi ügynökség létrehozásával történhetne még jobban. Ez Európai Bizottság célja, ként fogalmazódott meg ilyen ügynökség létrehozás, és március elején már lesz egy részesebb tervünk arról, hogy az Európai Bizottság miképp látja egy ilyen hatóság, egy ilyen hivatal létrehozásának lehetőségét. Az Európai Bizottság tehát március elején szeretné ezt felvetni. És a miniszterek, szakminiszterek tanácsának napi rendjén is szerepel majd márciusban. Nagyon fontos ez is, hiszen ezek, a kezde, ezek az intézkedések és kezdeményezések a szociális jogok érvényesítésének témájához tartoznak, amelyek, mint említettem bevezetőmben, egyik prioritásunk. Örülök annak, hogy úgy gondolják, hogy jó munkát végeztünk, a tegnap éjszakai triológus levezénylésében. Valóban az ambíció vezére bennünket, hogy folytassuk az észt elnökség által elkezdett jó munkát, és a bolgár elnökség alatt szeretnék lezárni a e témadosziét. A következő triológusban is szeretnénk továbbvinni. Rendkívül fontos ez is, hiszen a munkavállalók védelmét erősíti, miközben nem sérti a vállalatok működését és a szolgáltatás nyújtás szabadságát a belső piacon. Martin úrral is egyetértek abban, az oktatás és a munkaerőpiac igényei közötti kapcsolat megteremtése és fenntartás rendkívül fontos, hiszen ez nagyon dinamikus a mozgás mind a kettőnek, és különösen a szakképzés folyamatosan figyelembe kell vegye a munkaerőpiac igényeit. Említettem már azt is, hogy a szakismeretekre, azok fejlesztésére kell hangsúlyt fektetnünk, azokra szakismeretekre gondolva, gondolok, amelyek a jelenlegi munkaerőpiac tart igényt. Úgyhogy a szakmai gyakorlatra vonatkozó ajánlások fontos elemeit képezik ennek. Bulgária tíz éve tagja az Európai Uniónak, most van először az, hogy soros elnökségi tisztet tölthetünk be. Az Európai Tanács nevében nyilatkozva azt hiszem, mondhatom, hogy kis országok is nagy szerepet töltetnek be az Európai Unió működésében. Jó, ez ezt hazám mostani szerepe is. Most pedig megadnám a szót Kósa Ádámnak. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt szeretnék gratulálni először is a bolgár elnökség ambiciózus programjához. Nekem nagyon konkrét kérdésem lenne. Említette a fogyatékossággal élők csoportját. Itt a foglalkoztatás szakbizottságban én feleltem az akadálymentes jogszabálycsomagért és ezzel kapcsolatban a bolgár elnökség már több, több alkalommal találkozott velem, és látom, hogy nagyon készültek, hogy, és hamarosan elkezdhetjük a háromoldalú egyeztetéseket. Én bízom benne, hogy ez egy nagyon jó, mindenki számára elfogadható eredmény fog születni, és a fogyatékossággal élők és minden Európai Uniós tagállampolgár megelégedve fogja tudomásul venni az új jogszabálytervezetet. A kérdésem az, hogy a bolgár elnökség elnökségnek mi az álláspontja az Európai Parlamentnek az állásfoglalásával kapcsolatban, amelyik azt mondja, hogy szükséges a közlekedés, a járművek, az infrastruktúra, a turisztika szolgáltatások, vészhelyzetek szolgáltatásai és legyenek, ezek is mind legyenek adálymentesek, mint ismeretes az eredeti javaslatban ezek a területek nem szerepelnek. Tehát a hatálybővítésről lenne szó, az Európai Parlament markánsan képviseli ezt az álláspontot. Én kíváncsi lennék, hogy az önöknek az álláspontja ezzel kapcsolatban mi. Thank you. Köszönjük szépen. Petkov miniszter úr. Válaszolna erre? We'll take a second one. Egy második kérdés, Andrei Novakov, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én inkább bolgárul szeretnék hozzászólni. E, Köszönöm szépen e, a beszámolót e, és azt a pontosítást, amit az imént megadott. mivel eh, az egyik legnagyobb balkáni országot eh, képviselem, jó lenne eh, tudni, hogy mi lesz az álláspont a legfontosabb ügyekkel kapcsolatban, amelyek a következő hat hónapban kerülnek majd napirendre. Az én munkám során én az európai alapokkal foglalkozom, az Európai Uniós költségvetéssel a 2022, 2022-ig tartó időszakban, és ezért szeretném tudni, hogy mit gondol ön a pénzügyi eszközökről az Európai Szociális Alapról tehát, az ifjúsági garanciáról, a globalizációs kiigazítási alapról. Több mint 60 ezer fiatal kapott munkahelyet ennek keretében, tehát hogyan szeretnék folytatni ezt a trendet? és hogyan gondoskodnának arról, hogy olyan sokan megkaphassák ezt a támogatást, amennyire csak lehet. Köszönöm. Még egy harmadik kérdést is meghallgatunk? Tomcs asszony. Floor is yours. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, Köszönöm szépen a prezentációját, köszönöm, hogy bemutatta a prioritásait. Azt hiszem, nagyon fontos témákat választottak. A fontos kérdéseket a kollégáim már feltették, de szeretnék én is kérdezni valamit. mindazok a témák, amelyek az elmúlt napokban felmerültek. Itt van például az új osztrák kormány, és az a javaslatuk, hogy a, a családi támogatások alacsonyabbak legyenek azok esetében, akik egy másik tagállamból származnak. Ezt indexálásnak nevezték el. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel a javaslattal kapcsolatban. Nem gondolom, hogy ez a javaslat megfelel a jelenlegi jogszabályoknak. Tehát nem gondolom, hogy ez egy megfelelő szociális rendszerbe illeszkedne. Hogyan fognak az ilyen kérdésekkel kapcsolatban eljárni a jövőben? Azt gondolom, hogy ebben önöknek is szerepük lesz. Önök kulcsfontosságú szereplői lesznek az egyik legfontosabb ügynek ezzel kapcsolatban. Tehát szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről. És még egy kérdésem lenne. Terveznek-e aktív szerepet játszani ebben a vitában? És a 883 per 2004-es rendelettel kapcsolatban itt terveznek-e valamilyen lépést? Köszönöm. Благодаря за зададените въпроси. Ако ми позволите да Köszönöm szépen a kérdéseket. Tomcs asszony kérdésével kezdem. Ami a 883-as rendelettel kapcsolatos, tehát a szociális rendszerek koordinációjával, nem kérdés, hogy a biztosítási rendszereinket felül kell vizsgálni és biztosítani a munkavállalók védelmét az Európai Unióban. És ezzel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bolgár elnökség egyik prioritása az, hogy egy részleges általános megközelítést fogadjunk el ennek a rendeletnek a legutolsó fejezetével kapcsolatban. A kérdéses fejezetek a munkanélküli segéllyel és egyéb intézkedésekkel foglalkoznak nem tervezzük újra nyitni azokat a fejezeteket, amelyeket korábban már lezártunk. És ezekben a fejezetekben már megállapodtunk egy részleges általános megközelítésben. A legutóbbi tanácsülésen decemberben megállapodtunk még két fejezettel kapcsolatban. A célunk az lesz, hogy a bolgár elnökség alatt megegyezzünk, és részleges általános megközelítést fogadjunk el a munkanélküli segéllyel kapcsolatos fejezetben, és a további rendelkezésekről szóló fejezettel is. És aktívan dolgozni fogunk ezen az ügyön, hogy a kiküldetésről szóló irányelvvel is előre tudjunk haladni. Ez ugyanis egy nagyon fontos dokumentum a munkavállalók jogainak védelmében és a szolgáltatás nyújtás is nagyon fontos az egységes piacon belül. Novakov úr kérdésére válaszolva, a bolgár elnökség alatt tervezzük felvetni ezt a kérdést, tehát a szociális Európa jövőjéről, és különösen a finanszírozásról. Ez különösen azért fontos, mert a jelenlegi időszak 2020-ig tart, és utána ez le fog járni. Ami pedig az Európai Szociális Alapot illeti, azt gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy az alapok könnyebben elérik az embereket, meg kell könnyíteni az alapokhoz való hozzáférést, és átláthatóságot kell biztosítani. Így tudjuk elérni a szinergiát. És ez segít majd abban, hogy az alapok elérjék a céljaikat. Tehát igen, az elnökség ideje alatt, és a többéves pénzügyi kereten belül is foglalkozni fogunk az Európai Unió szociális dimenziójának a finanszírozásával. És még akkor is foglalkozni kell majd ezzel, amikor ez az időszak lejár. És a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban is ezt tudnám elmondani. Már említettem, hogy a bolgár elnökség egyik prioritása a munkaügyek és a szociális politikán belül a fogyatékkal élők helyzete és az, hogy biztosítsuk a jogaikat, illetve hogy a megfelelő feltételeket is megteremtsük ahhoz, hogy ők élvezhessék a jogaikat és a szabadságukat. És ezzel kapcsolatban a prioritásunk az, hogy sikeresen lezárjuk a trilógust a szociális akadálymentesítési jogszabályjal kapcsolatban. Öt trilógus találkozót terveztünk, és számos technikai szintű ülést. Megpróbáljuk az összes kérdést megvitatni az akadálymentességi jogszabályjal kapcsolatban, ideértve azt a véleményt is, amelyet az Európai Parlament megfogalmazott. És a kiterjesztett hatály kérdését is meg fogjuk vizsgálni a rendelettel kapcsolatban. Számunkra fontos, hogy ezt a dokumentumot is véglegesítsük még az elnökség ideje alatt, mert ez is az egyik prioritásunk. A fogyatékkal élők területe tehát. Számítunk az együttműködésre az önök részéről, és hálásak vagyunk a segítségért, és várjuk a közös munkát a bizottsággal és a parlamenttel egyaránt ezekben a fontos témákban. Köszönöm. Most folytatjuk, Pirinski úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, tisztelt miniszter helyettes asszony, nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk. Mindig örömmel hallgatjuk az önök beszámolójait, és természetesen a bolgár elnökség alatt nagyon fontos lehetőséget adni arra, hogy önök is meghallgathassák, hogy a mi szakbizottságunk számára mi a fontos. Valaki említette a kis tagállamokat és a kisebb tagállamok által betöltött szerepet. Szerintem ebben a helyzetben mi hozzáadott értéket jelentünk. Miért? Azért, mert nagyon tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, hogy mit jelent az Európai Unió tagállamának lenni kis államként. és ezek a problémák nem mindig az érintett, csak és kizárólag az érintett kis tagállam problémái, hanem valamennyi Európai Uniós állam problémái. Szerintem elég kényes pillanatban vesszük át az elnökséget az Európai Unió történetében. A 2008-ban elindult válság már elég régóta tart, nagyon hosszú megszorítási időszakon vagyunk túl, most némi fellendülés következett be. Ugyanakkor látható a, a feszültség vagy az aggodalom a növekedés hatását nem érzi meg a társadalom valamennyi csoportja. Tegnap a Davoszi ülésen IMF ülésen megemlítették, hogy a növekedés gyümölcseit nem élvezi mindenki egyenlően, nem érzi a hatását mindenki a társadalomban. Azt hallottuk tulajdonképpen, hogy az egyenlőtlenségek nőttek. És ez visszavezet engem az Európai Unió szociális jogok pilléréhez, ami nem véletlenül született meg. Pontosan ezeknek az aggodalmaknak a hatására, amelyeket mi is megtapasztaltunk az Európai Unióban, az Európai Parlamentben. Ezért tett, hoztuk meg ezt a lépést. Tehát éreztük, hogy ha a szociális agendát most már nem vesszük komolyan, akkor annak meg lesznek a következményei. De hadd térjek vissza valamire, amit Márten úr említett korábban. Hogy vajon csalódottak vagyunk-e a tagságunk nyomán, és hogy vajon van-e lehetőségünk arra, hogy megvédjük az érdekeinket. Bulgáriában az a közhangulat, hogy a nemzeti érdekeket a legjobb védeni az európai érdekeken belül úgy, hogy Európát versenyképessé tesszük. Ezt észben tartva én úgy gondolom, hogy az önök elnöksége különösképpen a szociálpolitika, illetve a munkahogyi politikák terén nagyon fontos lesz, illetve nagyon fontos. Szeretnék feltenni néhány kérdést is, az első kérdés az Káza úr és Jungerius asszony kérdéséhez kapcsolódik, a munka és a magánélet egyensúlyáról van szó. Ez a dosszié nagyon jó tesztje lesz az elnökségnek. És a szociális pillérnek is kiderül, hogy a szociális pillérből mennyi rendelkezés valósulhat meg tehát inkább elméleti jellegű a kérdésem. Káza úr a bonyolultabb aspektusokra utalt. Viszont van itt egy elvi kérdés, amiről zajlik a vita. A bizottság által megfogalmazott rendelkezések először is nem oldják meg a nők részvételének problémáját a munkaerőpiacon, sőt, ellenkezőleg. Olyan hangulat alakult ki, hogy ezek a rendelkezések akár akadályozzák a nők részvételét a munkaerőpiacon. Másodszorban nem működőképes egy ilyen rendszer, nem érdemes finanszírozni, mert a vállalkozások versenyképességét fogja aláásni. A szocialista frakció ennek a véleménynek az ellenkezőjén van, és úgy gondolja, hogy egy kiegyensúlyozott rendszer, a feladatok kiegyensúlyozott szétosztása egy adott családban, ezen kívül lehetőségek arra vonatkozóan, hogy az időseket, a fogyatékossággal élőket gondozzák, oda fog vezetni, hogy a vállalkozások jobb formában lesznek. Ebben az esetben a kollektív tárgyalások, a szociális partnerség alapvető szerepet játszik. Igyekszem nagyon objektív lenni, és nem hagyni, hogy az érzelmek elragadjanak. Annyit kérdeznék, hogy önök milyen időkeretekre vetítik a dossziéval kapcsolatos tárgyalásokat. Szeretnék egy javaslatot is tenni önöknek. Mivel az önök elnökségéhez tartozik ez a téma, szerintem nyugodtan támaszkodhatnak az alapszerződés cikkeire, a probléma az elmúlt években ugyanis szerintem az volt, hogy a szociális kérdések mindig hátrább kerültek, mert az első cél a pénzügyi stabilizáció volt. Tehát ezzel kapcsolatban én nagyon szívesen hallanám a véleményüket. Elkerülhetetlen lesz, hogy ezekkel a témákkal előbb-utóbb szembenézzenek úgy is. Ami pedig a gyermekek garanciáját illeti, igen, frakciónk véleménye szerint ez prioritás. Nagyon aggasztó a gyermekszegénység erősödése, és azok a tendenciák, amelyek ebben mutatnak. 26,4 ez az adat, a 17 éven aluliak körének 26,4%-a van veszélyben. Bulgáriában pedig kétszer ilyen súlyos a probléma. Látom, Úszkov asszony már a mikrofon gombra tette a kezét, ami azt, jelentette, azt jelenti, hogy mindjárt felszólít engem, hogy hagyjam abba. Több kérdésem is lett volna, de akkor egyetlen egyel befejezem. Tehát ez az utolsó kérdés az Európai Munkaügyi Ügynökség vagy Hivatal említette, hogy márciusban kerül majd ez a tárgyalóasztalra. Szintén kulcsfontosságú témáról van szó munkaügyben, és javasolhatnám, hogy fogadják meg az illegális munkával foglalkozó platform tapasztalatait. Tavaly tartottunk meghallgatást a szakbizottságunkban, és a platform is képviseltette magát ezen az európai szolgálatokkal együtt, és kollégái egészen meglepődve hallották, hogy milyen fordulatokat vett az eszmecsere, mennyire élénk volt. Nagyon érdekes volt a meghallgatás, nagyon hasznos tapasztalatokat hallottunk, és szerintem ez önöknek is sokat segíthetne, a munkájukat támogathatná. És az MFF az utolsó témám, a 2020-as időszakra vonatkozóan is több rendelkezés van. A Szociális Európa költségvetése az egyik, és javasolnám, hogy ezt vizsgálják meg alaposan. Elnézést kérek, és be is fejeztem. Csak felolvasom a hozzászólók listáját, akik jelezték, hogy kérdezni szeretnének a miniszter úrtól. Morasáti a következő, utána Schulz úr, aztán Maria Arena. Á, most megadom a lehetőségét ő, a miniszterünknek, hogy <laughs> hát próbálj meg válaszolni Pirinszki úr kérdéseire. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Egyetértek tulajdonképpen mindennel, amit Pirinszki úr elmondott. És az is nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban mindenkinek részt kell vállalni a feladatokból az európai szociális jogok pillére és annak további erősítése rendkívül üdvözlendő e tekintetben. Ahogy tavaly novemberben is elmondottam, Göteborgban aláírták a felek ezt a nyilatkozatot. Most jött az ideje, hogy a rendelkezéseket végre is hajtsuk. Illetve ezek végrehajtásán munkálkodjunk. Egyik prioritásunk ez, és a bolgár elnökség vallja is ezt a prioritást. És azt tervezzük, hogy ezt a kérdést a tanácsának már első ülésén napirendre tűzzük, és az elnökségünk végén a szociális politikai kérdésekkel foglalkozó ülésen után egy magas szintű konferenciát szeretnék szentelni a témának az új európai sztenderdek kialakítása címmel. Az a tervünk, hogy áttekintjük az eddigi eredményeket az európai szociális jogok pillére témájában. És ez lesz a tárgya annak a vitának is, amely márciusban a három oldalú ülésen lesz, két dologra szeretnénk koncentrálni majd. a szociális pillér az európai szemeszteren belül lesz az egyik, a másik pedig az európai szociális jogok pillérének felülvizsgálata a több éves pénzügyi keretben. Itt szeretnénk létrehozni egy olyan költségvetést a következő programidőszakra, amely több szociális Európa létrehozását teszi lehetővé. A másik kérdését illetően a gyermekgarancia szintén nagyon fontos. Politikai jellegű vita, és praktikai, ez nem csak egy finanszírozási mechanizmus, már említettem, hogy a korai, gyermekkori fejlődés lehetősége egyik prioritásunk, és megfelelő forrásokat is előkirányozni erre a célra. A gyermekek közötti szegénység egyre súlyosabb probléma, ilyenként kell foglalkoznunk is vele. Egyetértek azzal is, hogy a jövőbeli Európai Munkaügyi Hatóságnak is nagyon fontos szerepe lesz mindebben. Az eddigi eredményekre kell majd építsen, beleértve a be nem jelentett munka elleni platform munkájának eredményeit is. És a munkaerő kiküldéséről szó irányelv is nagyon fontos mérföldkő lesz ebben az irányban. Szeretnénk ebben a témadosszéban a munkát sikerrel lezárni mielőbb, és a parlament és a tanács közi, közötti konszenzust kialakítani. Ami pedig a magánélet és a munka közötti egyensúlyt szóló irányelvet illeti, ez is prioritás. Ebben a témadossziéban az Európai Szociális Jogok pillérnek végrehajtása is benne van. Ezekben a tevékenységekben az a cél, hogy egy általános módszertan alakítsunk ki a tanácsban a következő miniszter tanácsi ülését során. Eh, Köszönjük szépen, Morán Santi asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, köszönöm a miniszter úrnak is. Én vagyok eh, az előadója a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvnek, és azt szeretném mondani, hogy ön ezt az elnökséget most kezdi el, de nekünk már Borisov miniszterelnök látogatásakor beszéltünk vele. Ön most itt van, és Ruszinova miniszter helyettes asszony már kapcsolatban van velünk, és együtt dolgozunk, és a tegnap esti trilóguson is sok kolléga azt mondja, hogy ott volt, pedig nem voltak ott. Tehát mi önnel tudunk most beszélni, és elmondhatjuk, hogy mit gondolunk. Én úgy gondolom, hogy az ön munkájában volt egy jó módszertan, ami bizalmat ad nekünk. Professzionálisan kezelte a kérdést, de főleg fontos, hogy nyitottan állt hozzá és meghallgatott másokat, ami segít az olyan fontos feladatok elvégzésében, mint a kiküldött munkavállalakról szóló irányelv elfogadása, ahol mindenképpen eh, sikerrel kell járnunk, mert eh, ez a szociális Európának is egy nagyon fontos eleme. Ezért is eh, fontos, hogy közösen dolgozzunk ezen a témán. És azt is el kell még mondanom, hogy szerintem nincs olyan, hogy kis országok és nagy országok. Amikor látok egy olyan országot, mint például Bulgária, amely nem Bulgáriaként jelenik meg, hanem az Európai Unió soros elnökeként, és részt akar venni Európa építésében, akkor én azt mondom, hogy gratulálok és készen állok abban, hogy segítsem önöket ennek a jövőképnek a megvalósításában. Lambert kollégám nemrég mondta, hogy egy kicsi dinamikus országról van szó. Én azt mondanám, hogy megmutatják nagyon sok nagyobb országnak is, hogy mit jelent az, hogyha valóban megvan az akarat. Három dolgot szeretnék mindössze megemlíteni. Az első az a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv. Ez egy olyan téma, amely mögött fel kell sorakoztatnunk Európát, és tudjuk, hogy ez egy nagyon bonyolult téma, az Európai Tanácsban, de a parlamentben sem volt ez egyszerűbb. 751 eh, képviselő van 8 különböző frakcióban, és ennek ellenére úgy, ahogy azt eh, ön teszi, eh, párbeszéddel és összefogással sikerült egy nagyon jó tárgyalási mandátumot elfogadnunk. Azok a csapatok, amelyek most a trilógusról részt vesznek a parlament részéről, Marian Tyson biztossal, Rusinova miniszter helyettes asszonyjal együtt. Itt szükség lesz arra, hogy megállapodásra jussunk, de az is kelleni fog, és erre öntől várok egy ígéretet, hogy a tanácsban nyomást fog gyakorolni, és hogy magával viszi ezt a lendületet oda is. Tehát az állam és kormányfők mondanak mindenfélét odahaza, és a tanácsban más álláspontot foglalnak el. Tehát önnek valódi vezető szerepet kell betöltenie, és vezetni az összes országot, amely jelen van a tanácsban. Ugyanis az önkezében van a mi munkánknak a sikere is társadalóként én megígérhetem önnek, hogy el fogjuk végezni a munkát az árnyék előadókkal együtt, de önnek is segítenie kell. A második, amiről beszélni szeretnék, az a foglalkoztatás területén egy nagyon fontos elem. Ön elmondta, hogy mennyire fontos önöknek a foglalkoztatás. Ez mindannyiunk számára ugyanilyen fontos, de a vállalkozásokban a szükségletek és a foglalkoztatás változása, illetve általában a foglalkoztatás változása mélyreható változásokat igényel a képzésben is. Az alapképzés hossza már nem felel meg a vállalkozásoknak. Gyorsabban kell képezni az embereket, és ezért kérdezem öntől azt, hogy szeretnének azon dolgozni, hogy a kompetenciafejlesztés új módokon történjen. A szakmai kompetenciák fejlesztését ugyanis elvárják a vállalkozások, és átvihető készségekre van szükség. A harmadik mondani valóm egy más, igen fontos szociális ügyre világít rá, a munka és a magánélet egyensúlya. Fontos, hogy ezt az igen jelentős aggályokhoz kapcsolódó témát is kezeljék, ugyanis itt a karrierekről van szó. A munka és a magánélet egyensúlyát illetően meg kell, hogy nézzük, hogy mi az eredménye annak az egyensúlyvesztésnek, ami eh, megtörtént. A nők eh, karrierje eh, veszélyben van, ugyanis a diplomások 61%-a nő, tehát többségben vannak a diplomás nők és ha megnézzük az ő karrierpályájukat, akkor az nem ível olyan magasra, mint a férfiaké. És önnek megvan a politikai energiája ahhoz, hogy ezt a problémát leküzdje, és én bízom is abban, hogy ön ezt meg fogja tenni. Köszönjük, Petkov úr, munkaügyi miniszter úr. Köszönöm szépen, Úszkog asszony. És szeretném megköszönni az előadónak is a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvvel kapcsolatos megjegyzéseit. Ez egy nagyon nehéz tárgyalásokkal terhelt folyamat. Már beszéltem arról, hogy milyen nehéz volt októberben elérni a kompromisszumot a tanácsban, Luxemburgban. Tudom, hogy milyen nehéz volt ez a munka. És nagyon sok reményünk fűződik nekünk és másoknak is ehhez a dossziéhoz. Kétség sem fér hozzá, hogy ez egy nagyon fontos ügy, a kiküldött munkavállalók szociális védelme miatt is. De azért is, mert az egységes piacon a szolgáltatás nyújtás szabadságát meg kell őrizni. Nem fér kétség ahhoz, hogy a siker érdekében valakinek vezetnie kell és nem gondolom, hogy ez hiányozna azokból a csapatokból, amelyek ezeken a dossziékon dolgoznak. Ahogy már említettem, szintén prioritásunk a készségfejlesztés, olyan készségek, amelyeket a mai és a holnapi munkaerőpiac igényel. Átvihető készségek, ahogy arra ön is nagyon helyesen rámutatott. Nagyon sokszor beszéltem már arról is, hogy mennyire fontos számunkra a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelv. Szeretném még azt is elmondani, hogy azt gondolom, hogy jó példája ennek az egyensúlynak az, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséget is meg kell valósítani. Bulgária olyan ország, ahol a hivatalos statisztikák szerint az informatika és kommunikációs technológiák területén dolgozó nők aránya a legmagasabb az Európai Unióban. Ezt az Eurostat mondta, 27% a nők aránya, az Európai Uniós átlag pedig mindössze 16%. És ez lehet az elnökségünk egyik témája nők a digitális világban. Ezt tudom elmondani erre a kérdésre válaszolva illetve a tisztelt eh, képviselők kérdéseire ezt tudom mondani. Schulz kolléga, öné a szó. Hát, miniszter úr, miniszter helyettes asszony, köszönöm, hogy eljöttek. És jó, hogy megvitatjuk ezeket a témákat. Én német vagyok, ezt előre bocsájtom független attól, hogy van még egy ország nagy ország, vagy kicsi ország, vagy jó, vagy rossz elnökséget zár. Az elmúlt években Európában megélhettük azt, hogy kis országok nagyon jól működtek, aztán olyat is láttunk, és nem Észtországot gondolom ez alatt, hogy csak átlagos elnökséget bonyolított egy kis ország. Tehát van ilyen is olyanos. Sok mindent ígért, mit szeretne elérni a következő hat hónapban, nagyon ambiciózus menetrendez, meg vagyok győződve arról, hogy ön és országa amely óta először soros elnökséget tölt be, nagy lehetőségeket ragad meg majd itt. Két konkrét témát szeretnék említeni itt. Ön is említette ezeket utólag. A 883-as cikk módosítása, a biztosítási koordinálás említette, hogy mindez a munka munkanélküli segélyek témájával együtt rendkívül fontos. Azt szeretném tudni, hogy hol látja ön a lakhelyváltást, illetve a munkavállalás országának váltását, mint jelenséget, illetve a munkanélküli segély exportálását, úgymond. Aztán van még egy téma, amiről Toms kollégám említést tett, a, a gyermek nevelési segély indexálása. Van egyfajta probléma, és látni kell azt is, hogy a bizottság nem ragadta magához ezt a kezdeményezést, holott vannak az Európai Unióban olyan nagy országok, és hát ám vannak Ausztria, Németország, például, ahol igen-igen nagy vita tárgya ez, Dániában is. Ön hogyan látja ezt? És a következő hónapokban miképpen szeretnénk moderálni az erre vonatkozó intézkedéseket. Nem ez a kérdés, hogy akarjuk vagy nem akarjuk, hanem azt kell látni, hogy nagyon kényes terület ez, nagyon széttartó vélemények érvényesülnek az uniós tagállamok között. Hogyan szeretné ezeket moderálni, azt is látva, hogy az önök követője az osztrák elnökség lesz, és hát ez is meghatározza, milyen lépéseket tehetünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kérdéseket a 883-as rendelettel kapcsolatban. Mi nagy jelentőséget tulajdonítunk a koordinációs mechanizmusnak, a szociális rendszerek koordinációjának az elnökségünk alatt is keményen kívánunk dolgozni a tekintetben, hogy közös megközelítés alakuljon ki a tanácsban, vagy legalább részben a főbb fejezetekkel kapcsolatban sikerüljön ezt elérni. Gondolok itt a munkanélküliségi támogatásokra. A bizottság javaslatai ugyanis ezen a téren az ilyen juttatások transferjére vonatkoznak az egyes tagállamok között. Például viheti magával őket az érintett dolgozó a hazájából abba a tagállamba, ahol éppen tartózkodik. Nyitott eszmecserét kívánunk folytatni ezekről a kérdésekről a tanácsban, és részletesen szeretnénk megvitatni a bizottság javaslatait a rendeletnek ezen fejezetével kapcsolatban. Ami pedig a családtámogatásokat illeti, Ezekről decemberben tárgyalt a tanács, és részleges megállapodást sikerült elérni tehát egy picit részben új megközelítést fog alkalmazni a tanács. Az indexálást a bizottság még nem vetette fel, és mi sem kívántuk ezt megtenni ebben a fontos dossziéban, a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjában. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ebben a jogalkotási ciklusban, mivel ugye közelednek az európai parlamenti választások, amikor felel majd egy új parlament és egy új bizottság, Fontos, hogy megállapodás szülessen ebben a dossziéban, tehát mi minden erőnkön azon leszünk, hogy a társadalom biztosítási rendszerek koordinációja lezáruljon. Mária Aréna kap szót még utoljára. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. Miniszter úr, én nagyra becsültem a hozzászólásait a különböző kezdeményezésekről, mindegy, hogy ez a kiküldetési irányelv, vagy a magán és munkaillet egyensúlya, vagy egy másik dosszié. Az a benyomásom, hogy a bolgár elnökség az tovább tud lépni a szlogenekről, mert manapság most már csak a szlogenekről szól. Ugye valaki belehal abba, hogy dolgozik, vagy azért keres, hogy jobban éljen. Átléphetünk valószínűleg erről. Ha valaki a kiküldetési irányelvre gondol, akkor ugye gyakran ez merült fel, hogy a keletet állítjuk a nyugattal szembe, a délt az éjszakkal. Mi a célja a dolgozónak? Hát szeretné, ö, szeretné a megélhetését megkeresni, de azért, hogy élhessen, hogy jobban élhessen. Tehát, hogyha Mindegy, hogy milyen politikai véleményen vagyunk, hogyha sikerülne ezt elérni, akkor azt hiszem mindannyian elégedettek lehetnénk, egyet, egyetértenénk. És nyilván még egy feltétele van annak, hogy valaki jobban éljen, az, hogy a magánéletét és a munkáját összetudjon, összetudja egyeztetni. A dolgozóknak több mint fele nehézségekbe ütközik, amikor a magánéletét és a munkáját próbálja összeegyeztetni. Hatalmas számokra lehet mondani, a dolgozók nagy aránya burnout küzd, szinte mindenki már csak dolgozik, tehát egész egyszerűen elengedhetetlen volt, hogy végre most már ez az irányelv figyelembe vegye ezt, hogy a dolgozók 55%-a mit vár, és hogy milyen problémával néz szemben a vállalkozásokban, ahol dolgozik. Ezek a vállalkozások sem fognak tudni működni. Tehát gyakorlatilag itt most már ez átnyúlik a, azon, hogy valakinek milyen a politikai hovatartozása, a dolgozók védelméről van szó, és erről szól az irányelv, a, a magánélet és a munka összeegyeztethetőségéről szóló irányelv. És remélem, hogy ezt le is tudják majd zárni a tanácsban. A következő téma, amelyel foglalkozni szeretnék, az a foglalkoztatás és a digitális gazdaság. mert említette, hogy érdekes a azt megvizsgálni, hogy a nők hogyan lehetnének jobban jelen a digitális gazdaságban. Hát engem inkább a státusza érdekel ennek. Itt is az látszik, hogy egyre több a fiatal dolgozó, aki halára dolgozza magát, nincsen semmifajta státusza, sem biztosítása, sem nyugdíja, semmi járulékai. És hát persze Európa modern és élen kell, hogy járjon, de azért nem taszíthatja modern szolgaságba a dolgozókat, mint hogyha a 18. században élnénk. Tehát itt is ugyanerről van szó. Engem érdekel a három dossziéval kapcsolatban, hogy nyilván a vállalásaikról már beszéltek, engem az időzítések érdekelnének. Hogyan próbálják elérni, hogy a tanács a, a szerénységéből, az óvatoskodásából egy kicsit kilépjen, és végre eh, a lakosság bízhasson benne Európában, és végül megvédjük a dolgozókat. Köszönöm szépen. Igen, ez volt az utolsó kérdés, legalábbis mostanáig, de majd rengeteg kérdést fog kapni az elkövetkezendő hónapokban, az biztos, de most ez volt az utolsó forduló, parancsoljon miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm szépen a kérdéseket is. Azt hiszem nem fél hozzá kétség, hogy a most elhangzott kérdések a dolgozók számára rendkívül fontosak. A digitális gazdaság területén is nagyon fontos témákat vetettek fel. Szeretném kiemelni, hogy az egyik legnagyobb kihívás, amelyel az Európai Unió munkaerőpiaca szembenéz, az pontosan ez a foglalkoztatási szerződések modernizációja, illetve a foglalkoztatási öm, kapcsolatok öm, modernizálódása. Valahogy a munkakörülményeket meg kell őriznünk, miközben ehhez az új környezethez alkalmazkodunk. Én úgy gondolom, hogy ezt az egyensúlyt úgy lehet elérni, hogyha alkalmazzuk az átlátható munka és megjósolható munkakörülményekről szóló irányelvet az EU-ban, amelyet javas, tavaly javasolt a bizottság. Ez az irányelv az Európai Unió szociális jogok pillérének néhány célkitűzését fogja megvalósítani. Például a rugalmasságot, a rugalmas munkakörülményeket, viszont a dolgozó védelmét is elbocsátás esetén. Tehát ez az irányelvre vonatkozó javaslat, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, a bolgár elnökség egyik prioritásként kezelt dossziéja. Továbbá, és ezt már említettem néhányszor, úgy gondoljuk, hogy a magánélet és a munka egyensúlyára vonatkozó irányelv is nagyon-nagyon fontos, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy sikerüljön elére lépni, előre lépni, amennyit csak lehet. Az biztos, hogy a családtagokat ez nagyban segíteni mindenkit, aki a családtagját, valamely családtagját gondozza, vagy bárkit, aki nehezen tudja összeegyeztetni a magánéletét és a munkáját. Nagyon fontos ez a munkaerőpiac tekintetében. Éppen azért, mert rengeteg országban a szülők azok, akik a leginkább hiányoznak a munkaerőpiacról, azért, mert hát hogy is mondjam, ővéki az a büntetés, hogy felneveljék a gyerekeiket, hogy gondoskodjanak a gyerekeikről. Pedig sok helyen hiányzik a munkaerő a munkaerőpiacról. Tehát, mondom megint, a magánélet és a munka kiegyensúlyozása nagyon fontos a munkaerőpiac jóléte szempontjából is. És Különösképp nem feledkezhetünk meg azokról a demográfiai kihívásokról sem, amelyekkel a tagállamok többsége szembenéz. Még egyszer megköszönöm a kérdéseiket, megköszönöm ezt a szívélyes fogadtatást, amelyel itt vártak a szakbizottságokban. And thank you for being here. Köszönöm, hogy eljött, és hogy tájékoztat bennünket tényleges válaszokat adva a kérdéseinkre. Ha lesznek még új kérdéseink, folytatjuk ezt majd, ezt az eszmecserét, és várjuk a további találkozásokat önnel, önökkel. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Yeah. It was a good uh, question. uh, Yeah. It's very yeah.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 Okay, friends. Rendben, barátaim. Még nem ért véget az ülés, van még napirendi pontunk. Nem más, mint a 23-as számú iránymutatások a foglaltáspolitikák számára a tagállamokban. Ez első eszmecsere ebben a témában. Ha megígérik, hogy nem beszélnek hangosan, csak ha szót adok, akkor szót adok. Méghozzá Tatjana Zsdanokának, aki a jelentéstevő. Megadom annak lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök szony Mindennyiunkra nagy hatással volt ez az eszmecsere az elnökséggel. Nagyon sok jó kívánságot hallottunk. Remélem, hogy hogy nem csak ígéretek maradnak ezek majd, hanem komolyan is veszik őket a tanácsban. Sajnálatunkra azonban az alapprobléma az az, hogy nincs igazi demokratikus ellenőrzés. Mert az Európai Parlamenttel csak konzultálnak. Jobb lenne, ha teljesen bevonnának minket ezekbe a folyamatokba. Hogy ne olyan helyzet, helyzet legyen, mint a korábbi években, amikor a mi meglátásainkat szinte figyelembe se vették. Semmibe vették. Azért remélem, hogy egy olyan szöveg jön létre, amely tehát az egész szakbizottság támogathat majd, erős hangon megszólítva a tanácsot, amelyik meg kell bennünket hallgasson. Ezért szeretném meghallgatni az árnyék előadók véleményét majd, és felkészíteni a szöveget. A bizottság javaslatának első értékelése pozitív. Azt való igaz, hogy jó irányba tett lépést a szociális jogokra, a esélyegyenlőségre, a szociális védelemre és integrációra nagyobb figyelmet fektet. Az, adek, az adekvát minimálbérekre. Ezek azok a gondolatok, amelyeket az Európai Parlament is már régóta hangoztat, igényel. Üdvözlendő az is, hogy a szociális pillérrel kapcsolatot teremtett. Ezt a ciklus egészében követni kell az ország specifikus ajánlások és értékelések során is. Azt is nagyra értékeljük, hogy új szociális indikátorokat foglaltak be a pontozó táblába, az Európai Szociális Jogok pillérének minden aspektusét le kell fedjék, ám ezt nem fedik le mind, és jogi következményeik sincsenek igazából. Jó lenne, ha a szövegben világosabban szerepelne a szegénység minden formája, a társadalmi kirekesztés elleni harc, aztán a KKV-k és a mikrovállalatok jobb érdek érvényesítése, és egy inkluzívabb és általában kiegyensúlyozottabb munkaerőpiac és megfelelő társadalmi szociális védelem valósulna meg. És nagyobb hangsúlyt kapna a jó minőségi munkahelyek igénye is. Ezeket tartjuk a fő célkitűzéseinek ezzel kapcsolatban és szeretnénk is megjelenteni a szövegben ezeket. Ezzel zárnám most a helyt. Várom a politikai frakciók véleményét, elsősorban árnyék eladóimét. Köszönöm. Most akkor megadom a szót új képviselőnknek. Ebben a szakbizottságban új képviselő Mikkel Decsanak Jutta Steinrücköt helyett, helyett van itt. Mikál, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szöveg bemutatását is a zöld jelentéstevőtől. Örülök. Számomra két dolog nagyon fontos. Először is az, hogy a tanácsjavaslata az európai szociális jogok pillérével foglalkozik, és ez már önmagában jó kezdet. Ami azonban itt hiányzik szerintem, az, hogy a szociális érdekeket a gazdasági érdekekkel egyensúlyba kéne hozni egy szinten minden állampolgár számára. A szociális társadalmi érdekek és a gazdasági érdekek nem egymás ellen állnak, és nem így kell kijátszani őket egymás ellen, hanem kéz a kézben járnak, és ez a lényegi meglátás. Ilyen, így aztán a szociális indikátorok az európai szemeszterben szintén nagyon fontosak, és a, azok az ország specifikus ajánlások, amelyek megfogalmazódnak, jobban kell, hogy gyökerezzenek ezekben az értékekben. Végül pedig azzal zárom, hogy csatlakozom az előttem szólóhoz. 2015 óta nem volt foglalkoztatás politikai módosítás az irányelvekben, nyomtatásokban. Üdvözlöm tehát hogy a parlament követelését se meghallgattatott, és a minimálbér bevezetése gondolatát illetően is a tanács követte a parlament ajánlását. Mindezek pozitív elemek és a foglalkozáspolitikai iránymutatások. vonatkozásában azt kérem, hogy a tanács ezúttal ne vegye semmibe a parlamentet. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Nem adtam a szót Marek Plurénak, aki először jelentkezett, de ö, nincs itt most helyette senki. Tehát akkor Riket Trebészius következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az iránymutatások a tagállamok számára. 2017 után nem az első ilyen jellegű jelentés, a következő, az, az, az előbbiekhez képest azonban annyiban más, az EU nagyobb felelősséget vállal a kettes cikkben például a szociális kirekesztés vala, elleni fellépésért a nők és férfiak esélyegyenlősége merül fel, és azt irányozza, hogy az Európai Unió ezáltal beavatkozhat és be kell avatkozzon egy sor olyan kérdésbe, amely eddigben nem a társadalombiztosítás méltányos mértéke és garanciája. Mit jelent ez egyáltalán? Vagy a, a, a nyugdíjak, amelyek Németországban gyeng, sokkal alacsonyabbak, mint az összevethető gazdasági országokban. Ezek mind olyan szociális, szocialista módszertanok és elgondolások, amelyek bizony a történelemben már leszerepeltek, tanuljunk a történelmünkből. Meg kell alapítsam, hogy ez, ez egyenlős díj, amire itt próbálkoznak, amire próbálkoznak, azt elutasítandó. A munkaerőpolitika, a szociálpolitika továbbra is tagállami hatáskör teljes mértékben. Az EU semmiféle garanciát nem vállalhat társadalmi fizetésekért. Ha meg ezt teszi, akkor a költségek kérdésével is foglalkozni kell. Mi nem akarjuk hogy EU szinten határozzák meg a költségek felelősséget, a tagállam felelőssége, hatásköre, hogy decentralizált megoldást találjon. Vagy például 12. cikkben állami kiadásokról van szó, szóval az EU-nak nincs joga a tagállamoknak előírni, milyen kiadásokat eszköznek a költségvetésükből. A tagállamok és az eurozóna államai előbb a saját költségvetéseket kerembe tegyék. Hogyha jó időkben tudnak tartalékokat felhalmozni, akkor azt a rossz időkben tudják felhasználni. Hát nincs meg a politikai fegyelem, az EU nem tud előírni anticiklikus előírásokat a költségvetésben, különösen akkor nem, hogyha ez a magat sérti. Tehát mindez több befolyást, több felelősséget akar szerezni az EU szintjén a tagállami kompetenciák ellenében a szubszeretes elvét megsérti. Ezért teljes mértékben elutasítom. Várom, milyen szöveggel elő a jelentéstevő majd, de nagyon kritikusan állok hozzám az elejétől fogva, mint mondtam. Thank you. Köszönjük. Janet Tum nincs itt. Ez azt jelenti. Ó, akkor kávé Sambon úr beszél helyette, akkor parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Igen, valójában nincs itt a kollégám, most én fogok helyette beszélni, de nagyon röviden fogok hozzászólni. Két dolgot szeretnék mondani. Nem, szeretném, nem szeretnék visszaélni azzal, hogy Treviesus asszony után szólhatok hozzá, de nem lenne igazságos. Ő biztos ellentmondott volna nekem, hogyha én beszélek előbb, de azt szeretném elmondani, hogy én pontosan az ellenkezőjét mondanám annak, mint amit ő mondott. Én hiszek az európai szolidaritásban, én hiszek az európai modellben, és ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen létre kell hozni egy egyenlő pályát, egyenlő feltételeket a verseny számára és a tisztességes verseny számára. Meglehetősen homogén játékteret kell létrehozni mindenki számára ha ez nem így történik, akkor Európa szociális szempontból összeomlik majd, és én természetesen sokkal jobban hiszek Európában, mint a tagállamokban. Ezzel együtt sok szerencsét kívánok az előadónak, biztos vagyok benne, hogy sikerrel fog járni. És mint ahogy minden másik dokumentum esetében, általánosságban az Ample szakbizottság esetében mindig nagyon fontos, hogy a gyakorlatban is alkalmazhatóak legyenek a Göteborgi megállapodások. Ezzel azt akarom mondani, hogy az európai szociális pilléreket kell megerősíteni. Van egy modellünk, vannak törekvéseink, legalábbis a többségünk elfogadja ezt. De most minden lehetséges módon az a feladatunk, hogy apránként és gyakorlati módon segítsük Európát. Ezt kérném az előadótól is. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Patrick Jerik szintén nincs itt. A GUE részéről valaki hozzászól helyette? Nem. Akkor az FDD következik. Laura sincs itt. Valaki felszól a helyette? Nem. Az ENF Márten úr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Meghallgattam az előadóasszonyt. Azt gondolom, hogy nagyon bátor. Ez a téma újra felmerült, tehát egy iránymutatás a tagállami foglalkozási politikák számára. És fontos lenne, hogy itt megszabaduljunk a visszaélésektől. Kávé Sambon úr azt mondja, hogy micsoda lehetőség az Európai Unió. De valójában a falakról lehet megismerni a kőművest, és az egyenlőtlenségek sajnos egyre nőnek. És Kávé úr, itt valami gond van. A teljes foglalkoztatást határozzuk meg elsődleges célként, a szegénység és a kirekesztés ellen, és ez van a preambulum bekezdés első és második pontjában. És igen, Kávésambon úr és előadóasszony, vannak ezek a célok, és itt meg akarunk szabadulni a munkanélküliségtől, működni, javítani a munkaerőpiacok működését, fokozni a szociális párbeszéd hatékonyságát, ahogy azt a hetedik pont kimondja. Ismét fel akarunk lépni a szegénység ellen, ahogy azt a nyolcas iránymutatás kimondja, hát ki nem szeretné ezt? És előadasszony, meg is értem, hogy ön így gondolja, mert itt nagyon jó vágyak, kívánságok szerepelnek. Egy olyan lista, amelyel kapcsolatban, ahogy Kávésambonul is mondtam, mindannyian támogatjuk ezt. Ez olyan, mint a béka, amely nagyobbra fújta magát, mint az ökör. 28 országról van szó, konvergencia, kohézió. Nagyon jól tudjuk, hogy ezekről szoktunk beszélni. De sajnos a probléma továbbra is fennáll, az egységes piac fejlesztése, még több mobilitás, semmifajta gazdasági patriotizmus, strukturális reformok, a hatos iránymutatás betartása, megszorító intézkedések, még, tovább, még további támogatások a menekülteknek, ahogy azt a 3.1 és 2-es pont mondja, a bizottság és a tanács jelentésének értelmében és ez kíséri a bizottság közleményét, amely az éves növekedési jelentésről szól 2018-ban. Erről beszélünk. Ez az, amit önök itt észrevettek. Egyébként itt ellentmondás van, mert a 68-as oldalt nem vették figyelembe. Ezek a nehézségek és problémák átadódnak egyik generációról a következőre. Ez egy nagyon fontos pillanat arra, hogy a bevándorló hátterű személyeknek segítsünk, és az egyes tagállamokban nagyon sok fiatal tartozik ebbe a körbe. Ezt most idéztem az ottani szövegből. Lezárásként azt mondanám, hogy mi azt szeretnénk, hogyha az iránymutatások létrejönnének, de ezeknek megvalósítható és számszerű, realista céloknak kellene lenniük. És, és Kávésambon úr azok az eszközök, amelyeket ön emlegetett, minden tiszteletem az öné, de ez európai szintű kudarcot jelentettek évről évre, évtizedről évtizedre. Előadó asszony, én egyáltalán nem haragszom önre, de is megértem, hogy ha kiábrándul, köszönöm. Madame Zanoka. Zanoka asszony. Nagyon lenyűgöző volt ez az iménti beszéd Martin úr részéről. Én csak azt szeretném mondani, hogy én még mindig hiszek az Európai Unióban és az európai szociális modellben. Én egy új tagállamból érkeztem, a nyolc kelet-európai ország egyikéből, amelyek 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz. És két újabb ország csatlakozott 2007-ben, és még egy ezután. Természetesen most 28 tagú az Európai Unió, és én sem vagyok elégedett azzal, hogy egyre nagyobb a különbségtétel, egyre nagyobb a különbség a szegény és a gazdag országok között, a megszorító intézkedésekről is másképp gondolkodunk. De még mindig nagyon reménykedem abban, hogy sikerül egy megfelelő, harmonizált szöveget létrehozni a frakciók mentén. A bevezetőben már elmondtam, hogy be kell mutatnunk az Európai Parlament egészének az álláspontját. Vagy legalábbis egy erőteljes többséggel kell ezt elfogadnunk. Erre jó alapunk van. Itt van a szociális pillér is. És nagyon remélem, hogy ezt a dokumentumot sikerül majd megszerkeszteni. Az egyetlen problémát, az egyetlen probléma, amit én látok, az az, hogy mennyire veszi a tanács figyelembe a parlament álláspontját. És itt nagyon sokan kételkedünk ebben. De mégis el kell végeznünk a munkánkat. A polgártársaink erre választottak meg minket, hogy képviseljük az ő érdekeiket. És a többségük szociális jogokat szeretne, és meg kell tennünk a tőlünk telhetőt, hogy kiálljunk ezen jogok mellett. Köszönöm. Köszönjük. Itt van a bizottság részéről is néhány kolléga. Hogyha szeretnének hozzászólni, akkor azt most megtehetik. The floor is yours. Önöké a szó. Can I start? Madam Chair, thank you. Elnök asszony, köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy elmagyarázzuk. Köszönöm, hogy meghívtak minket ide. Csak azt szeretném elmondani, hogy a foglalkoztatási iránymutatásokat most a pillér elveinek mentén fogadtuk el, vagy módosítottuk, tehát nagyon gondosan összehasonlítottuk a 20 alapelvet, és megvizsgáltuk, hogy hogyan tudnánk ezeket a legjobban beépíteni az iránymutatásba. Ez tehát egy nagyon jó előrelépés. Ahogy azt önök is tudják, az Európai Szociális Jogi Pillért a tagállamok is támogatták, tehát egyöntetű volt a támogatás. Mi is nagyon várjuk a közös munkát az előadóval és az árnyék előadókkal tehát ha több magyarázatot szeretnének a bizottság részéről, akkor nagyon szívesen eljövünk más ülésekre is. Köszönöm. Köszönjük. Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Sokkal előrébb tartunk, mint kéne. Most lenne azt hiszem még 40 percünk addig, amíg elkezdhetjük a munkát a szülők és gondozók munka és magánélet egyensúlyáról. És úgy tudom, hogy heten akartak azon részt venni. Really... Igazán nem tudom, hogy most mit kellene tennünk. Sorry? Is there a committee? A bizottság képviselője itt van, aki hozzá tud szólni a munka magánélet egyensúlyával kapcsolatban? Give us a few minutes just. Szeretnék kérni pár percet. Hmm. We'll, we'll take a short break. Akkor egy rövid szünetet tartunk, és utána folytatjuk a munka-magánélet egyensúlyával a szülők és gondozók szám, gondviselők számára. Yes, we hear now. Most hallottam, hogy a bizottság képviselői 7 perc múlva ide érnek. tehát most 7 eh, perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk.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

Yeah. Uh, uh, Barátaim. Előre szaladtunk az időben, de játszmákra ne, ne bocsátkozzunk, hogy várjunk további 20 percet, az nem volna jó start by, uh, giving... Azzal kezdem, hogy megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek. Ők képeket is hoztak, mint látják. Elmondják, miben áll a munka és élet közötti egyensúly. A DG Ample és a DG Just két főigazgatósága közösen szervezte ezt a az előadást. Először a foglalkoztatási főigazgatóság munkatársa fog tehát beszámolni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó napot kívánok! Tény és való, hogy bemutatjuk a, a work-life egyensúly csomag fő elemeit ebben az adásban. A szociális pillér részeként ez egy válasz a még nyitváló kihívásokra, amelyek a e területen érzékelhetőek, és a fő egy irányelv javaslata és a bizottság kommuniké lesznek ennek a kézzelfogható elemei. Tavaly áprilisában a bizottság elfogadta az európai jogok, szociális jogok pillérét, amelyet az év végéig szeretnénk bevezetni. Ez válasz azokra a gyors változásokra, amelyek a társadalmaikban és a munkavilágában tapasztalhatóak. Digitális változás, öregedő lakosság, globalizáció a címszavak, amelyek meghatározzák ezeket a változásokat, amelyek nagyon sok kihívást és lehetőséget hordoznak. A pillér az állampolgárok jogoljait szeretné megerősíteni az új gazdasági és társadalmi valóság fényében. Egyfajta iránytű a konvergencia, a társadalmi gazdasági konvergencia irányításában, és a pillér 20 elvet sorol fel. Ezeket látják a diákom. A 20 elvből három közvetlenül kapcsolódnak a work-life balance kezdeményezéshez, a egyenlő esély, esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség és a munka és magánélet közötti egyensúly elve amely a különösen a szülők és az ápolás, mm, ápoló, családtagot ápoló személyeket is külön figyelembe veszi, aztán megfelelő hozzáférés ezekhez a lehetőségekhez a férfiak és nők szemmel vannak eh, ehhez kapcsolódó kezdeményezések, mint a eh, gyermekgondozás, hosszú távú gondozás témái. hogy mondjam el, milyen kihívások rejlenek a work-life egyensúly között. A, az EU-ban jelentősen változott a gazdasági helyzet és általában a munkaerőpiac. Egyre több nő magasan képzett, és lép be a munkaerőpiacára, és így foglalkoztatási esélyek javulnak. Ezen pozitív trendek ellenére a nők továbbra is alul képviseltek a munkaerőben, például tudjuk. 12 a kevesebb nő a munkában, mint férfi, és még nagyobb a munkaórában számolt különbség, 18% pont. Egyes országban akár még nagyobb is lehet. A part munkában is nagyobb az aránya a nőknek. Aztán a bér különbség is az EU-ban még mindig 16% a férfiak és nők között. Ehhez kapcsolódóan a szülői és ápolási felelőssége bíró személyek adják az okát a különbségeknek. Általában a nők kétszer annyi időt töltenek az ápolással, gyerekgondozással, mint a férfiak és a gyermekvállalás után ez még nő ez a különbség. Általában 9 százalékponttal magasabb a nők ápolói, gondozói szerepe egy gyerek esetében, és akkor szegben 13 százalék, és ez ám az is látható, Az apa, ap, apaságot vállalt férfiak nagyobb esélye vállalnak munkát, mint a nem vállalt, apaságot nem vállalt személy. A szakpolitika tervezésében három fő kihívás érzékelhető a csomag felületén, amely főképpen az ápolói gondozói feladatok nem egyenlő elosztásba adódik. Ez a rugalmas munkavállalás és a szabadságolás kihívása az egyik. Sok esetben a nők otthon maradnak, vagy vissza, vagy ki, vagy belépnek a munkavilágába, vagy ból, attól függően, hogy mennyire rugalmasak a szabadságolási lehetőségek. Meghatározó ez tehát. Az apák számára is azonban jó, ha vonzóak a apasági vagy szülői szabadságolási lehetőségek. Mindez tudnilik jelentős hatása van a munka felosztásra és a, a gondozási feladatok ellátására a szülők között, és ez hatása van a nők foglalkoztási esélyeire. A, a férfiak hogyha pozitív eredmény vannak, hogyha a szabadságulás lehetősége élvezhető a férfi, az apa számára is. The lack of adequate leave to take care of. A függő családtagok, függetlenül családtagok gondozása is egyenlőtlenül van felosztva a férfiak és nők között, mint a statisztika mutatja. És ha nincs ilyen, gond, ilyen gondozásra fordítható szabadság, akkor általában a nő lép ki a munkaerőpiacról, hogy ellássa ezt a feladatot. Ezen túl pedig, ha nincs rugalmas szabadságolási lehetőség, akkor oda azzal járhat, hogy a személyek, különösen nők kiesnek a munkavilágából. Miközben, ha vannak rugalmas munkavállalási lehetőségek, vagy távmunka, akkor vagy part-time, vagy részidős munka, akkor inkább maradnak munkában. A második fő kihívás, amely az ápolási gondozási feladatok egyenlőtlen férfiak nők közötti felosztását eredményezi, az, ha nincsenek elérhető jó minőségű gyermekgondozási és egyéb gondozási szolgáltatások. Ha nem fértek hozzá jó minőségben ilyen szolgáltatások, akkor nők kevesebb munkát vállalnak. a célokat jól ismerik, és a nem esélyegyenlőségi paktum is kitűzte ezeket a célokat. Tehát, hogy a formális gyerekgondolási intézmények. Aztán a függő ápolásra szoruló családtagok lejelenléte ugyan informális gondozás szükségesét is felvetik. 50-60 év közöttiek körében legmagasabb az arány, és a dolgozó nők hatszor nagyobb eséllyel végeznek ilyen informális ápolási gondozási munkát otthon, mint a dolgozó férfiak. A harmadik kihívás, amely az egyenlőtlen felhasztását eredményező nők és férfiak között ápolási feladatoknak, a gazdasági ösztönzők hiánya vagy megléte. Egyes tagállamokban vannak adókedvezmények ilyen esetekben, közös családi adózás, levonások, amelyek, amelyek úgynevezett marginális, effektív adósávokat hozhatnak létre egy-egy háztartásra vonatkozóan elszámolva. Walking hours amely hatással lehet a munkavállalásra. Tehát a, azok az államháztartási adó jellegű ösztönzők, amelyek egyes tagállamokban érvényesülnek, hatnak ilyen irányban, még nagyon sok tagállamban adókedvezmények érvényesülnek, különféle juttatások és gyermek gondozási segélyek formájában. Összességében tehát mindez olyan köz- és magánköltségeket teremt, amelyeket az állampolgár el kell számoljon. A, nők akár magasabb szegénységi eséllyel, vagy akár gyermekek is nagyobb, a szegénység nagyobb esélyével kell számoljanak, ezen tényezőknek betudhatóan. Vállalatok ugyanakkor nem férnek hozzá képzett munkaerőhöz sok esetben, alacsonyabb termelékenységi szintek, és általában a vezetői posztokon a nők alulreprezentáltak ezekből az okokból adódóan, és a tagállamok költségvetése ezáltal az államáltatási fenntarthatóság hiányával kell szembenézzem. És ennek különféle kihatásai vannak. Költségben is elszámoltathatóak ez és kb. 3% az EU GDP-jének számolható ilyen veszteségként el. És ebben még nincs benne azon, például azon közforrások vagy beruházások eltékozlása, amelyek az oktatás hozzáférés hiányából adódnak. Szóval work life. Tehát a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló kezdeményezés célja az, hogy megbírkozunk a kihívásokkal, az anyasági szabadságról szóló 2008-as javaslat értelmében, de az anyaságról szóló jogszabály keretein túl akarunk lépni, és az egész társadalmat figyelembe venni. Ez az új kezdeményezés arra irányul, hogy a nők alulreprezentáltságát megoldja a munkaerőpiacon, és olyan eszközök kombinációjából áll, amely segít a szülőknek, hogy jobban tudják egyeztetni a munkájukat a családi élettel, illetve a gondozási feladatok jobb egyensúlyát valósítsa meg a nők és a férfiak között. Ez a kezdeményezés több eszköz foglal magában, különösen egy javaslatot, illetve egy bizottsági közleményt. Az egyik legfontosabb elem az irányelvjavaslatban, ami egy széles körű célon alapul, azon kívül, hogy új eszközöket is bevezet, az egy új intézkedés, az apasági szabadság. Tehát a férfiaknak legalább tíz napot kellene adni a gyermekszületésétől számítva, és eh, ezt eh, ugyanúgy kellene megtéríteni nekik, mint hogyha a beteg szabadságot vennének ki. Ez eh, hozzájárul a jobb kötődéshez, csökkenti az apák stressz szintjét, és az apasági szabadság bevezetése a nők munkaerőpiaci részvételét is segíteni. Azt láttuk, hogy Portugáliában, ahol jelentősen megerősítették az apasági szabadsághoz való jogokat. Az apák 80%-a kihasználja ezt, és ezen kívül szülői szabadságra is elmegy. A szülői szabadság megerősítése is célja ennek az irányelvnek. Uniós szinten már megvalósult az erre való jogosultság, négy hónapot vehetnek ki a szülők a gyerek nyolc éves koráig, és ebből három hónapot át lehet vinni a másik szülőre, ami általában arra vezet, hogy a nők veszik ki a férfiak szabadságát is. A javaslat megtartaná ezt a négy hónapos időszakot, de legalább a betegszabadság szintjén adna anyagi juttatást is, és ez nem lenne átvihető egyik szülőről a másikra. A szülők rugalmasan kérhetnék ennek az igénybevételét egészen a gyermek 12 éves koráig. Tehát láthattuk, hogy egyes tagállamok az a szabadság jelentős részét az apáknak adták, és megfelelően megfelelő jutatásokat adtak a szülőknek, ott az apák nagyobb arányban vették ezt igénybe. Ilyen volt például Svédország és Németország példája. Az irányelv javaslat tartalmaz rendelkezéseket a gondozási szabadságra, hogyha egy hogyha egy beteg vagy idős családtagot ápol az illető, ez az eddigi irányelvben nem szerepelt. Ez lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy sürgős és előre nem látható családi problémák esetén ezt igénybe vehessék. Öt napot vehetnének igénybe a munkavállalók évente, és legalább a beteg szabadság szintjén kapnának ezért fizetést. A javaslat tartalmazná a rugalmas munkaidőre vonatkozó szabályokat is. A dolgozók tehát kérhetnének rugalmas munkaidőt. Jelenleg a szülői szabadságról szóló irányelv csökkentett és rugalmas munkaidőre való jogosultságot is tartalmaz a szülői szabadságról való visszatérés után, a részidős munkáról szóló irányelv pedig az összes munkavállalóra kiterjeszti ezt. Tehát ez a javaslat azt mondaná ki, hogy a 12 éven aluli gyermekek szülei és gondviselői mind kérhetnének rövidebb munkaidőt, rugalmas munkaidőt, illetve rugalmasságot a munkahelyen. És ezen kívül ez a javaslat bevezetni azt is, hogy nem szabad elbocsátani ezt a munkavállalót, aki ezekkel a jogokkal él. És ezek tehát a legfontosabb elemei az irányelvjavaslatnak, tehát az apasági szabadság, amely eddig nem szerepelt az uniós szabályozásban. Ezen kívül szülői szabadság a jelenlegi rendelkezéseken felül, a gondozási szabadság, amely kiterjedne a jelenlegi rendelkezésekre is, illetve a rugalmas rugalmas munkaidő, ami épít az eddigi rendelkezésekre, és ki is terjeszti azokat. A javaslatokon kívül számos nem jogalkotási jellegű intézkedés is támogatja a tagállamokat a jobb munka-magánélet egyensúly elérésében. Ezeket az intézkedéseket az a közlemény tartalmazza, amely ezt a kezdeményezést kíséri. Három fő prioritás jelenik meg ezekben. Az első a családi célú szabadságok, illetve a rugalmas munkaidő, és ennek a legfontosabb eredménye az irányelvjavaslat, amelyet az imént láthattunk, de ebben a cselekvési terv is szerepel a jelenlegi jogszabályok betartatására, ami magában foglalja például az elbocsátástól való védelmet, illetve olyan innovatív projekteket, amelyeket például az EASY programon keresztül lehet megvalósítani. És ahogy említettem korábban, vannak hivatalos ösztönzők is, amelyek növelnék a nők részvételét a munkaerőpiacon. És van még két szakpolitikai terület ebben a közleményben. Az elsőnek a témája a tagállamok hiányosságai ezeken a területeken, és az ehhez kapcsolódó adatgyűjtés javítása és nyomonkat is az európai szemeszter keretében. Illetve a jó gyakorlatok megosztását is összönözni kell, illetve további finanszírozást kell biztosítani az az az ESIF és az FC keretében. Ezek tehát a legfontosabb elemei a munka magánélet egyensúlyáról szóló irányelvnek. Szeretném megköszönni a figyelmet, és lezárásként csak annyit mondanék, hogy miközben Elismerjük azt, hogy a tagállamokban eltérő kultúrák és rendszerek vannak jelen. Azt gondoljuk, hogy az együttműködés és a legjobb gyakorlatok cseréje hozzájárul ahhoz, hogy elérjük a jobb munka-magánélet egyensúlyt, és megküzdjünk azokkal a kihívásokkal, amelyeket az európai munkaerőpiacon láthatunk, és így lehet ezt uniós szinten megvalósítani. Nagyon szépen köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. A DG Just elvileg itt van. Nem tudom, keresem a bizottsági főigazgatóság képviselőit. Um, okay, great. Thank you for being here. Please take... Most értek ide, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Kérem foglaljanak helyet, és utána a szót is magukhoz ragadhatják. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ebben a szakaszban a beszámoló főbelemeit már bemutattam, tehát ennek a kezdeményezésnek a lényegét már elmondtam. Nem vagyok biztos benne, hogy még mennyi időt kívánok erre fordítani. A szociális jogok pillérének a része ez, és nyilván a, tagállam, a tagállamokkal is már megkezdtük az eszmecserét, az önök támogatására is számítunk. És ennek a kezdeményezésnek a fő célkitűzése az valóban az, hogy előrébb lépjünk a nemek egyenlőségének a megvalósulásában, illetve a munka és a magánélet egyensúlyának a megvalósulásában. Hát vannak változások azért, 5 vagy 10 évvel ezelőtthöz képest, vagy még korábbhoz képest, de van mit tenni. Tehát az Európai Uniós fellépés az segítheti az előrehaladást ezen a téren. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most akkor megadom a szót az előadónknak, aki a foglalkoztatási bizottságban David Káza a néppárti frakcióból parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, hogy ezt a javaslatot letette az asztalra, és köszönöm szépen, uram, a bemutatóját is. Nagyon is időszerű és szükséges egy ilyen kezdeményezés, hogy megfelelő megállapodások szülessenek a szabadságról, a rugalmas munkaidőről, és így tovább, annak érdekében, hogy tükrözzük a társadalmi változásokat a munkavállalásban és természetesen a családi szabadságok felhasználását is szeretnénk növelni, illetve azt, hogy a férfiak minél többen éljenek a rugalmas munkaidő lehetőségeivel, hiszen ön is kihangsúlyozta, hogy a nők alul reprezentáltak a foglalkoztatásban, és ezen úgy lehet segíteni, hogyha javítjuk a munka és a magánélet összeegyeztetésének a feltételeit. Fontos tehát, hogy tükrözze a valóságot kiegyensúlyozott módon a megoldás. Ez az első javaslat, ami a szociális jogok pilléréből származik, és most írta alá tavaly novemberben Svédországban ezt ugye a három intézmény, tehát újdonságról van szó. Láttuk a javaslat bemutatásában, hogy több új elemet is bevezet. Ezek az elemek abban segítenek, hogy a meglévő anomáliákat orvosolni tudjuk, és mindkét szülő vagy gondozó meg tudja teremteni a munka és a magánélet egyensúlyát. Több ilyen új elemről tudok szólni, hiszen az érintett felekkel már konzultáltam a témában én is. Nyilván zajlik a munka, és az a véleményem, hogy sokkal több konzultációra lesz még szükség ahhoz, hogy a jogszabály megfelelően kiegyensúlyozott legyen. Külön üdvözlöm azt a tényt, hogy ezek a javaslatok a gondozókra is odafigyelnek, mert egyre nő a gondozók aránya a lakossághoz képest, és ez így lesz a jövőben is. Ami az apasági szabadságot illeti, az eddigi javaslatok szerintem megoldható előrelépést jelentenek. Tényleg úgy gondolom, hogy ez elérhető. Ami azt illeti, hogy kibővítsük a rugalmas eh, munka vállalást, munkavégzést valamennyi dolgozó szülőre, eh, szintén úgy gondolom, hogy ez is egy jó javaslat. Egy kis finomítással itt is előre lehet majd lépni, hiszen ez tükrözi a változást a munkamódszerekben, illetve abban, hogy hangsúlyt fektetünk a munka és a magánélet összeegyeztetésére. Másfelől azonban kompromisszumokra számítok az úgynevezett nem átruházható négy hónapos szülői szabadság esetében, ugye ami az egy hónap, a jelenlegi egy hónap helyett lenne. Erről még részletesebben kellene vitázni az érintettekkel annak érdekében, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, amely mindkét oldalnak megfelelő. Még egy elem, amelyel kapcsolatban talán további eszmecserére lehet szükség, az, hogy a betegszabadság alatt juttatott javazalmazást megállapítsuk, ezek, ez a tagállamokban változik, és az biztos, hogy nekem is többet kell még konzultálnom, hogy valamennyi vélemény képviseltetve legyen. Összefoglalásként azt mondanám, hogy persze szeretném megtalálni az egyensúlyt, ez nem lesz könnyű, aközött, hogy jogokat vezetünk egybe, jogokat vezetünk be a munka és a magánélet egyensúlyozására, de közben ugye az ágazat működésére is figyelünk, a kis és középvállalkozásokra is. Tehát ez a célom. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Káza úr, és akkor a szocialista frakció előadója Mária Aréna következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, hogy elkéstem. De az az igazság, hogy néha nehéz összeegyeztetni még a munkánkat is, itt az Európai Parlamentben, az egyik szakbizottságban és a másikban. Köszönöm szépen Káza úrnak, és köszönöm a dosszié bemutatását is. Igaz, hogy volt már egy tanulmány Franciaországban, azt hiszem, hogy ezt egyébként lehet extrapolálni az európai országokra, és ebből kiderült, hogy a dolgozók 55%-ának jelent nehézséget az, hogy meglegyen ez az egyensúly. 16% gyakorlatilag nem tudja a házi munkákat elvégezni, és a szociális életre az időt felszabadítani nagyon nehéz. A dolgozók 51%-a nagyon nehezen talál időt a családtagjaival töltött idére, vagy arra, hogy szociális életet éljen a munkán kívül, társadalmi életet éljen. Ezért emlegettem én korábban azt, hogy most miért is élünk. Azért, hogy halára dolgozzuk magunkat, vagy azért dolgozunk, hogy jobban éljünk. Én a második hipotézist szeretem, tehát szerintem ezt kellene követnünk, ugye azért dolgozzunk, hogy aztán jobban élhessünk. Megköszönöm a bizottság kezdeményezését, mert ugye az igaz, hogy a ciklus elején már megtapasztaltuk ezt a drámát, hogy a refit folyamatban gyakorlatilag a anyasági szabadsága kapcsolatos jogszabály az kikerült szinte a szemetesbe, a bizottság és a parlament is kiválóan elvégezte a munkáját, de a tanács teljesen nyilvánvalóan nem volt hajlandó ezzel foglalkozni, és ennek meg lett a következménye. Most a bizottság saját kezdeményezéséből elindult, azért mert a biztos is jól értette, hogy itt változtatásra van szükség. Nem csak a dolgozóknak jelent ez komoly nehézséget, hanem a vállalkozásoknak is hogyan lehet az egyensúlyt megteremteni egyrészt a férfiak és a nők között a munkahelyen, a munka és a magánélet között, hogyan lehet megőrizni a versenyképességet. Hát képzeljék el, hogyha a dolgozók több mint 50%-a nem érzi jól magát a munkahelyén, hát akkor nem fogja úgy elvégezni a munkáját, ahogyan az elvárható. Hogyha a diplomás nők nem tudnak bejutni a munkaerőpiacra, hát akkor a pénzünket gyakorlatilag arra pazaroljuk, hogy megfizetjük ezeknek a személyeknek a tanulmányait, és közben aztán nem használjuk, utána ki ezt az értéket? Mondok egy adatot összehasonlításképpen. Három gyerekes nők részvétele a munkaerőpiacon 5%-kal csökken, miközben egy férfi, akinek három gyereke van, 80%-ra ugrik. Hát el tudja képzelni, hogy micsoda sztereotípiák között élünk ma Európában, úgyhogy abszolút létezni, abszolút lépnünk kell. A Ligue de Famille nagyon komolyan vette a bizottság kezdeményezését, és említette a három, említette a három fő pillért. Kötelező apasági szabadság, ami fizetett és minimum tíz napos. Fontos szerintem az apákat visszavinni a családi szférába, mert ott is van feladatuk és szerepük, de és nagyon jól tudjuk, hogyha ezek a fajta szabadságok nem kötelezőek, akkor olyan a nyomás a munkahelyen, hogy soha nem fogják ezt kivenni az apák és a szülő, a férfi szociális, gazdasági szerepe is olyan, hogy túl sokat veszít a háztartás, hogyha ez nem, közele, nem kötelező, tehát kell, hogy legyen ilyen fizetett szabadság. Ez az első dolog. A második dolog pedig a szülői szabadság. Tudom, hogy az átrólázhatóságon még dolgoznunk kell, de manapság 2,7%-a veszi ki a férfiaknak a szülői szabadságot. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valahol szülői szabadsággal élnek, akkor az biztos, hogy csak 2,7%-ban férfi. Egyre több nő fogja ezt kivenni, hiszen az a sztereotípia, hogy ha, tra- ha átruházható egy ilyen szülői szabadság, hát akkor tessék, a nő kivette, akkor a nő fogja ezt továbbra is kivenni. Tehát szerintem elengedhetetlen, hogy a férfiakat is bevonjuk ebbe a szülői kontextusba. Hát a 2% az, az nagyon messze van az egyenlőségtől, a szülői szabadsági szinten, pedig ez is nagyon fontos. És miért, nem, miért fontos a fizetés, az ezzel járó fizetés? Én értem, hogy ez drága a vállalkozásoknak, de hát volt e mögött valami fajta indok a bizottság csomagja mögött is, ennek megvan az oka, a szolidaritás. Hát itt erről van szó, ez az érdekes, erről kell beszélni. A társadalombiztosítás és az, hogy egy ilyenfajta szabadságnak fizetett szabadságnak kell lennie, és értem én Káza úr, amit ön mond, hogy a kis és középvállalkozások számáról, hogyha teljesen egyénileg kellene ezt intézni, akkor ugye nagyon ö, nehéz lenne, és hogy fontos, egy ö, nagyon megnehezíti az ilyen cégek ö, életét is. Hát manapság mi történik? Gyakorlatilag a háztartások fizetik meg annak az árát, hogy csökken a munkaidő. Ö, hiszen ha nem fizetett a szülői szabadság, és úgyis meg kell ezt tenni, akkor a nő teszi meg, ugye valakinek muszáj elhagyni a munkahelyét. Én értem a vállalkozások érveit, de én értem azon háztartások érveit is, akik a szegénységi küszöb alá kerülnek. Előfordul, hogy az egy szülős háztartásban, ahol senki más nem tud vigyázni a gyerekre, és semmi más megoldás nincs, akkor azt a szerencsétlen egyén fogja megfizetni ennek az árát. És senki nem szolidáris vezet, senki nem fizet helyette. Úgyhogy én azt szeretném, hogy megnyilvánuljon egy első szintű szolidaritás, ne pedig a zéró szolidaritás valósuljon meg. Ez leggyakrabban ugye az édesanya, aki a gyerekekért felel, aki elszegényedik azért, mert gyerekei vannak. És akkor közben csodálkozunk, hogy a születési arány kettő alatt van Európában. Hát akkor nincs mit meglepődni ezen, azt hiszem sokkal inkább a családok jólétét kellene, hogy erősítsük, és akkor lesz érdekesebb, magasabb a születési arány. És hogyha szeretnénk megőrizni a társadalmi kapcsolatokat, Európa egy olyan kontinens, amelyre ezek jellemzőek, akkor igenis meg kell hagyni az időt arra, hogy mondjuk a nehéz helyzetben élő családok is szakíthassanak a családtagokra időt, és ez is legyen fizetett szabadság. Tehát én megköszönöm a bizottságnak a javaslatot, értem az előadó véleményét, az eddig elmondottakat, de remélem, hogy ez a kezdeményezés valóban az lesz, amely méltó lesz ehhez a jogalkotási ciklushoz, a Juncker Bizottsághoz, a tanácshoz, de ehhez a parlamenthez is, hogy végre az a szociális Európa valósuljon meg, amelyről Göteborgban és máshogy is beszéltünk, és hogy végre a, a dolgozókról, az édesanyákról és a gyerekekről is természetesen szóljunk, velük foglalkozzunk, és a vállalkozásokkal, akik őket alkalmazzák. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen, és következik Szettánszka asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, hogy bemutatta ezeket a terveket, és nem csak az a cél persze, hogy a nők többet szerepeljenek a munkaerőpiacon, hanem az is, hogy a családi élet erősíthető legyen hogyha az apa is szabadságra mehet, vagy rugalmasabb általában a szabadságolás lehetőség, akkor családok több időt tölthetnek együtt. Tehát nem csak a pénz kereset kell legyen a cél, hanem az is, hogy közösen töltessenek időt a családtagok. A tervezetben van egy olyan megjegyzés is, hogy a KKV-k érdekeit is figyelembe kell venni. Tehát a családi érdek és a vállalat érdeke is. Sokat dolgozzunk fogyatékkal élőkkel, és azt is látni kell, hogy nagyon sok informális ápolási idő telik el a családokban, amikor is a, a nő általában le kell mondjon a, a pénzkereső állásában töltött órákról, hogy ezt ápolásban tölthesse. Hasonlóképpen azok, akik munkát vállalnak a családi ápolás mellett sok esetben kevesebbet keresnek, vagy kevesebb időt töltetnek. Ezeket a jelenségeket is meg kell tehát a jogalkotásban, hogy kiküszöböljük az ebből eredő különbségeket. Thank you. Renate Weber is not... Köszönöm, Renate Weber nincs itt. Tanya González Peñas, a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen én is a bizottságnak a lehetőséget, amit kaptunk, hogy eszmecserét folytassunk az irányelv tervezettel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes javaslat, és nagyon nagy érdeklődést váltott ki a civil társadalomban és a családok körében is, tehát mi ezt nagyon pozitívan értékeljük de el kell, hogy mondjam, hogy szerintünk itt van egy tévedés. A bizottság évek óta blokkolja az anyai, anyasági szabadságról szóló irányelv átdolgozását, most pedig a meglévő irányelvek helyett egy újat szeretne megalkotni, mi azt gondoljuk, arra lenne szükség, hogy a lehető legjobban megosszuk a teendőket a nők és a férfiak között. Most úgy látjuk, hogy több mint 90%-ban az átvihető szülői szabadságokat a nők használják fel, és a férfiak csak akkor vállalnak szülői szabadságot, hogyha legalább 80%-át megkapják a fizetésüknek. Egy egyértelmű intézkedés kell annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon a nők egyenlősége megvalósuljon, és a gyermekekkel kapcsolatos feladatok egyenlően oszoljanak meg. Ugyanis a nők jelenleg nagyon nehezen tudnak ugyanolyan feltételek között élni, mint a férfiak, és ez a munkaerőpiaci részvételükre is kihat. Azt látjuk, hogy az anyasági szabadságról szóló irányelvből hiányzik, és jelenleg sem valósul meg az egyenlő feladat megosztás. Van néhány konkrétabb intézkedés is, ami aggasztó számunkra. Nekünk azt tetszik, hogy most nem átvihető a szabadság a két szülők között, de itt akadályokba ütközünk, például a tíz napos apasági szabadság nem kötelező. A nőknek két hetet kötelezően ki kell, hogy vegyenek a szülés után, és ezt így nem tartjuk egyenlőnek. Ami pedig a 12 évig kivehető szülői szabadságot illeti, úgy gondoljuk, hogy itt most szkeptikusak vagyunk nem vagyunk benne biztosak, hogy ezeket a szabadságokat a férfiak akkor fogják kivenni, amikor a gyerekeknek valóban 24 órában szükségük van valakire. Ez inkább a vakációkat hosszabbítaná meg, és így a gyermek életének az első néhány hónapja teljes egészében az anyákra hárul. És ami a fizetést illeti, a rendelkezésünkre álló adatok alapján a nők a férfiak akkor vesznek ki szülői szabadságot, hogyha legalább 80%-ot kapnak a fizetésükből. Ezért ez az arányszám nagyon fontos, és lehetőleg 100%-ban, de ha ez nem lehetséges, akkor legalább 80%-ban kell a fizetést megadni a szülőknek. Ami pedig a rugalmas munkaidőt illeti, itt is szükség van arra, hogy bármilyen munkakörben hozzáférhető legyen ez a lehetőség. Mivel az egyszülős családokra itt nem történik konkrét hivatkozás, azt gondoljuk, hogy ezt be kellene írni a szövegbe. Mert az egyszülős családoknak egy harmadik személyre is szükségük van ahhoz, hogy ki tudják használni ezeket a jogokat. Ezen kívül az egyéni vállalkozókra is gondolni kell, és mi úgy gondoljuk, hogy ez itt nagyon szorosan értelmezik a család fogalmát, és ez nem veszi figyelembe a jelenlegi családok miben létét. Szerintünk jobban ki kell szélesíteni ezt a fogalmat. Tehát ha például egy személyt gondozni kell, akkor ő kellene, hogy kiválasztassa azt az embert, aki a leginkább közel hozzá. Ez lehet egy barát vagy szomszéd, aki nagyon közvetlen kapcsolatban áll vele, és őt is választhatná gondozónak. Tehát ezek azok az aspektusok, amelyek agasztanak minket. Másrészt ugyanakkor megértjük, hogy ez a javaslat pozitív, és továbbra is dolgozni fogunk ennek a javításán. Köszönöm szépen! Thank you, Madam Zanoka. Köszönjük, Zanoka asszony. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi örülünk a bizottság lelkesedésének. Meg kell, hogy mondjam, hogy én az európai, egy európai parlamenti állásfoglalás társelőadója voltam, amelynek az volt a címe, hogy a munka és magánélet egyensúlyának megteremtéséhez kedvező ö, körülmények megteremtése. 2016. szeptemberében volt ez. Blinker Zsite asszony volt az előadótársam a Nőjogi Bizottságból. És miközben ezen a dokumentumon dolgoztunk, nagyon sok eszmecserét folytattunk amelyekre valószínűleg majd most is sor kerül, ugye a szülői szabadság, hogy az átruházható-e a másik szülőre, vagy sem, és így tovább. A parlament azt mondta, hogy részben legyen e, átruházható a másik szülőre, de a legnagyobb része nem. De aztán még voltak más problémák is. Úgyhogy én csak a, jom, a zöldek álláspontját fogom megemlíteni. Együttműködtünk a jogi árnyék előadóval is, és több civil szervezettel is konzultáltunk, úgyhogy azt hiszem, Káza úr, nekünk is megvolt a lehetőségünk véleményeket és tapasztalatokat gyűjteni, úgyhogy majd meglátjuk. Hát persze örülünk a anyasági szabadságnak, hát tudjuk, hogy mi volt a probléma. Az apasági szabadságról. Hát nem örülünk a betegszabadság alatt járó juttatáshoz való igaz, igazításnak, mert nagyon sok a különbség a tagállamokban, tehát van, ahol ez a bér legalább 40%-a. Szeretnénk valami ennél magasabb szintet javasolni, legalább 60 vagy 80%-a lenne mi szerintünk a fizetésnek azért érdemes Említettem a szülei szabadság átruházhatóságát a szülők között egymásra. Voltak olyan civil szervezetek, akik azt mondták, hogy abszolút nem kellene, hogy ez meglegyen. De hát kell, hogy ezen még dolgozzunk, És ugyanez a, az igaz az apasági ö, szabadságra, a betegszabadság alatt járó ö, juttatást figyelembe venni túlságosan alacsony bizonyos tagállamokban. És akkor szeretnénk bevezetni valamit az egyedülálló szülő fogalmát, és ide Ö, különleges feltételeket kellene csatolni, biztosítani, tehát őket külön, külön kellene kezelni, az egyedülálló szülőket. Azt szeretnénk javasolni, hogy az ő esetükben hosszabb időtartamra lehessen kivenni a szülői szabadságot, például 8 hónap időtartamra, és lehetne biztosítani, hogy az érintett szülő valakivel a saját választásából, tehát egy rokonnal, vagy egy bejegyzett partner, vagy nem, valaki a családból, egy szomszéd, tehát hogy megválaszthassa az egyedülálló szülő, hogy kivel osztja meg ezt a a szabadságot az egyedülálló szülők helyzete ugyanis különleges, és ezzel foglalkozni kell, támogatni kell őket nem hagyhatjuk őket a sorsukra, hogy a Réna asszony is elmondta. Mert általában az édesanyja marad egyedül a problémáival. Pozitív az az új elem, hogy most már a gondozókról is beszélnek, és már bejelentettük, és nagyra becsüljük ezt. Hát persze mondjuk az ötnapos időszak, amit megadtak, az egy inkább kísérleti projektnek tekinthető, le, mert ennél sokkal többnek nem. A rugalmas munka végzés, hát igen, jók a javaslatok, de itt is szeretnénk azt látni, hogy a dolgozónak legyen meg a joga az, hogy kérhesse, hogy 100% munkos munkaidőbe térjen vissza, amikor úgy kívánja. Tehát ez a frakcióm álláspontja az első eszmecserék után. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy le kell, hogy rövidítsem, mondja az elnök asszony. Mindenkit szeretnék felhívni arra, hogy tartsa a hozzászólási idejét, mert szorít az időnk, nem fogunk tudni mindenkinek szót adni, hogyha hosszasan beszél mindenki. Laura Ágia nincs itt az FDD-ből, viszont az ELNF képviseletéből, képviseletében itt van Joel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Joel Melin. Elnézést kérek, egy másik szakbizottságban dolgoztam, és ezért nem hallottam a bizottság beszámolóját, de látom, hogy milyen irányban haladnak a dolgok ez a, az Európai Uniónak ez a szándéka, hogy mindenképpen a nők és férfiak közötti egyenlőséget akarja megteremteni, még egy olyan téren is, ami a nő szabad munkája szokott lenni, egy valamin egy valamit szeretnék kihangsúlyozni, az, hogy nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt egy férfi vagy egy nő esetében, hogyha dolgoznak, a magánélet, a munka, illetve egy idézőben harmadik élet között, hogy mondjuk a szüleikkel vagy a gyerekeikkel foglalkozzanak, akik dependensekkel tartottak akár, és nagyon nehezek ezek a helyzetek, és nehéz így az embernek a társasági életét is fenntartani, közben dolgozni, és a gondozói feladatokat is ellátni. Hát ezeket a dolgokat nem rendeletekkel, meg irányelvekkel, irányelvekkel kell szabályozni, hanem minden egyes tagállamnak a saját feladata ez, legyen pénzügyi és humán erőforrási támogatás, és tegyék lehetővé a dolgozók számára, hogy az ilyen helyzetekben meg tudják őrizni a szakmai tevékenységüket. De nem a munkaadók feladata ez feltétlenül. Ők egy egyszerű keretet tudnak biztosítani, szülői szabadságot, vagy pedig ugye a családtagok ápolására vonatkozó szabadságot. Ehhez a szabályokat lehet rugalmasabbá tenni. Minden tagállamban annak érdekében, hogy alkalmazkodhassanak a különböző szituációkhoz. Ugye öregszik a társadalom, sokan nem kerülnek intézménybe, hanem otthon maradnak, és így tovább. Tehát rugalmasságra van szükség szükség, de egyszerű keretekre, amelyek lehetővé teszik a két tevékenység közös végzését, tehát a szakmai tevékenység, illetve a családi, nagyon nehéz tevékenységek elvégzését is, igen, ezt tudjuk, de nem gondolhatjuk azt, hogy a szülői és egyéb szabadságok, meghaladhatnak bizonyos időtartamot, mert utána akkor meg a vállalkozásokat nem lehet irányítani. Köszönöm szépen, ez nagyon nehéz feladat. Köszönöm. Most pedig meghallgattuk a két főigazgatóság jelentés tevője, és árnyékelődókat, most pedig a Nőjogi Bizottság jelentős tevője és árnyékelődői következnek. Kozlovszka Rajevics asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság javaslatát. Ritka alkalom az, hogy egy ilyen témát szabályozunk a munkaerőpiacon olyan érvekkel, amelyek a nőjog, női jogokat is magukban foglalják, úgyhogy ez ritka lehetőség, ragadjuk meg. Alapvetően olyan nő problémáról beszélünk itt, akik gyermeket nevelnek, és nehezen tudják összeegyeztetni a családi életüket a munkavilágával. Tehát rendkívül fontos nő, a nők jogi szempontjából ez az intézkedés csomag. A nők sok esetben nagyobb felelősséget vállalnak a családért, ám nincs nem garantálva számukra a jövedelem, az önálló jövedelem, így az állam felelősség az, hogy egyeztesse ezeket. És a foglalkoztatásban segítse a nőket, lebontva azokat az akadályokat, amelyek még fennállnak. Eleddig nem sokat beszéltünk ennek a részleteiről, holott a kulcsfontosságú a nő jogok érvényesülésében a foglalkoztatás, illetve a vonatkozó jogok átvihetősége. A nő és a férfi más és más uh, státusszal bír a munkerőpiacon, és más a szabadságolás sok joga is. Egy, ha valaki, egy, egy férfinek gyermeke van családja, akkor a munkaadó előnyben részesíti általában hogy felelős férfiként látja. Miközben, ha a nőnek vannak gyerekei a munkadó szemében, az bizony kockázatot jelent inkább, és nem szívesen alkalmazza. Mindez kapcsolódik a, szabadságolás kérdéseivel. Ezeket a jogokat tehát meg kell jelenteni, és a férfiak és nők között egyenlőség kell legyen ebben. és a munkaerőpiaci helyzete ezáltal javulna a helyzet. Tehát az apasági ö, szabadság rendkívül fontos lenne, nem csak tehát a család szempontjából, hanem a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség szempontjából is. Támogatnunk kell. Tehát ugye a gyereknek is szükség van az apjára is, és arra is emlékeznünk kell, hogyha apasági segéről gondos, apasági szabadságról gondolkozunk, akkor ezáltal nagyobb, nagyobb felértékeljük a nő munkaerőpiaci helyzetét. A végül pedig azt is szeretném elmondani, úgy gondolom az együttműködés jó lesz az árnyék eladók között, ám az át, az át nem vihetőség a szabadságokban kulcsfontosságú. Egyrészt fontos, hogy a férfiaknak is legyen önálló joga a szabadságoláshoz, míg ö, meg kell legyen a lehetősége annak, hogy közös szabadságok legyenek, együtt vihessék el a gyereket az apa és az anya. Vannak erre vonatkozó megoldások egyes tagállamokban. Egyszerre lehessen felvenni az anyasági, apasági szabadságot, a család szempontjából ez rettentő fontos. Azonban, hogyha nem átvihető a szabadság, akkor szinte lehetetlen ezt megszervezni. Örülök annak, hogy az előző irányelvet ez a nagyobb ambíciójú felváltja. Látni kell, hogy miről, miről is van szó a bizottságnak. A szülői szabadság ö, tekintetében minimum szabályokat is meg kell határoznia. Uh, uh, Köszönjük. Most uh, megadom a szót Junkéra kollégának, Jungérius kollégának. Nem ez volt a szándékom, mert a szocialista demokrata frakció részéről Maria Lena már elmondta, hogy mi a frakciónk álláspontja. Én csak azért kértem szót, mert eh, szeretném pontosítani azt a három kérdést a bizottsággal, amit szerettem volna. Remélem, hogy erre van lehetőség. Igen, de eh, a FEM bizottság nevében kért szót, nem az Ample szakbizottság nevében. Úgyhogy akkor várnia kell, Akkor várnia kell, Agnes, elnézést, mondja az elnök. Tehát akkor, akkor más helyettesíti. Elnézést, későn érkeztem, nem akarok a FEM bizottság nevében hozzászólni, viszont szeretnék visszatérni egy kérdésre. A vita itt a családi élet és a munka összeegyeztethetőségéről szól, és itt van a szülői szabadság eh, és eh, más témák. De szeretnék rávilágítani valamire, ami fontos, és eh, köszönöm is a bizottságnak, hogy egy jogszabályt kezdeményezett erről, ez pedig a gazdasági aspektus. Franciaországban most zárunk le egy felmérést az összes munkavállaló körében, mindenféle kategóriában, és azt kérdeztük a munkavállalóktól, hogy szeretnének-e több felelősséget vállalni, és 78%-uk nemmel válaszolt. És az az érv, amit ezek a munkavállalók felhoztak, az az, hogyha nagyobb felelősséget vállalnának a cégen belül, akkor a munka és a magánélet egyensúlyának ártana már így is nagyon sok munkaadó aggódik emiatt. Tehát jó lenne, hogyha európai szinten találnánk egy megállapodást, és összetudnánk egyeztetni a munkát és a magánéletet. És a fiatal generáció, az új generáció, és még messzebb áll attól, hogy a karrierjüket tartsák a legfontosabbnak egész életükben, és megmondhatom, hogy szerintem igazuk van. Thank you. Köszönjük, Gerik úr nincs itt. Beatrice Beszerje Basterecse helyettesíti, de ő sincs itt. Kosszaninka Guneva, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a bizottságnak is ezt a tájékoztatást. Talán a legfontosabb szöveg van előttünk ebben az európai ciklusban. A munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelvtervezet. Tavaly már foglalkoztunk ezzel a témával az Európai Parlamentben, egy olyan szöveg kapcsán, amelyet elfogadtunk, de amit nem igazán hallott meg a bizottság. És sajnálatosnak tartom, hogy meg kell állapítsam, hogy ez az új irányelv tervezet, amelyet annyira beharangoztak, és amelynek magában kellene foglalnia az anyasági szabadságról szóló irányelv visszavonását, az nagyon messze esik a mi elvárásainktól. A legrosszabb a dologban az, hogy ahelyett, hogy az Európai Unió ellentmondásos politikáit megszüntetni, és betölteni a joghézagokat a munka jogi és szociális jogok területén, azt szeretném mondani, hogy az történik, és lehet, hogy a bizottság itt tud nekem válaszolni, hogy nem tudom, hogyan lehet értékelni azoknak a nőknek a javadalmazását, akik egyes ágazatokban dolgoznak, hogyan lehet ezt kiszámolni? Önök azt fogják mondani, hogy ez a nemzeti jogoktól függ, de ez ellentmond annak, amit a bizottság próbál elérni ezzel a javaslatával. Próbálnának hozzájárulni a munka és a magánélet egyensúlyához, de másrésztről szemet hunynak a deregularizáció fölött, amikor a szerződéses jogokat nem tartják tiszteletben. És hogy hogyan tudja valaki a magánéletét menedzselni, amikor a munka területén nem védik őt a szabályok. És hogy miért nem ugyanaz az apasági szabadság hosszúsága, mint az anyasági szabadságé? És nem szabad összetéveszteni az anyasági szabadságot a szülési szabadsággal. A szülési szabadság csak az anyának jár, és neki azért van erre szüksége, mert fizikailag ki kell pihennie magát. Ami pedig az egyszülő családokat illeti, ez említésre sem kerül az önök szövegében. Ez egy olyan kategória, ami a legkiszolgáltatottabbakat tartalmazza. Nem gondolják, hogy a legkiszolgáltatottabbakat jobban kellene védeni? És amikor egy szülőnek például fogyatékossága van, arról mit tud mondani a bizottság? Végül pedig a bizottság talán elmondhatná nekünk, hogy mit ért az alatt, hogy megfelelő javadalmazás, ahogy az a nyolcadik cikkben szerepel. Ez egy luxemburgi vagy egy bulgáriai fizetéshez képest értendő. Köszönöm. Thank you. Uh, uh, Ernest Urtasun itt van? Nincs. Daniela Ayuto az EFDD-ből, ő sincs itt. Milan Trosinski az ENF-ből, ő sincs itt. Ez azt jelenti, hogy a listámat nézem, Jongerius asszony következik. Köszönöm szépen. És ahogy elmondtam, a politikai nyilatkozatot már elmondtuk, de én azon gondolkodtam, hogy három problémám van ezzel a javaslattal. Az első az, hogy itt a fizetésről esik szó, a szabadság ideje alatt és itt azt emlegetik, hogy a szabadság alatti fizetést kellene alapul venni. De azt kérdezném, hogy az Európai Bizottság azt is meghatározza, hogy mennyit kéne ezért fizetni? Ezt azért kérdezem, mert én egy olyan országból jöttem, ahol a szabadság alatt az első két évben a munkáltatónak kell fizetnie a betegszabadság alatti fizetést, e, és ők azt kérdezik, hogy miért kell nekik állniuk ezt a költséget. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy e, a bizottság részéről itt e, a fizetési szintről van szó, és nem arról, hogy kinek kell ezt kifizetnie. Tehát lehetne az is, hogy például a kollektív társadalombiztosítás fizeti ki ezt a szabadságot. Ez lett ne tehát az első kérdésem. A második kérdésem hogy tudnának-e valami előrejelzést mondani arról, hogy hogyan fog reagálni a tanács erre a javaslatra? Mert hallunk agódó hangokat a tagállamok részéről, tehát a tagállamok hasonló konstrukciókon dolgoznak, és nem tudom, hogy például Macron és a lengyel kormány hogyan gondolkodhatna hasonlóan. Szeretném tudni, hogy mit tudnak erről mondani. És a harmadik kérdésem az, hogyha ebben az ügyben sikerrel jár a bizottság, akkor az azt jelenti, hogy a bizottság az anyasági szabadsággal kapcsolatban is javaslatokat alkot majd? Button úr már megkapta a maga három percét. És nem iratkozott fel a hozzászólók listájára újra, ugye? Azt hiszem, hogy végig mentünk az egész listán. Mondanék néhány szót én is, illetve Sojdrova asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Röviden fogok hozzászólni, mert úgy gondolom, hogy ez a javaslat önmagában egy nagyon jó reakció az Európai Bizottság részéről a kialakult helyzetre, és hogy valóban segít majd a családi kötelességek jobb elosztásában. Tehát én ezt nagyon pozitívan látom. Ami az apasági szabadságot illeti, a tíz nap elég ambiciózus, mi a Csehköztársaságban öt napot vezettünk be, és már ezzel is problémáink voltak, tehát ezt a tíz napos kötelezettséget bevezetni nagyon sokat követelne a tagállamoktól. Ami a négy hónapos szülői szabadságot illeti, ami nem átruházható, szerintem ez is egy jó irány, és akár 12 évig igénybe lehetne venni. És hasonlóan gondolkodom azokról a szabadságokról is, amelyeket beteg családtagok ápolására lehet igénybe venni. Ami pedig a csökkentett munkaidőt illeti, e, ez is nagyon hasznos a, fiat, a kisgyermekek gondozói számára. És a nyolcadik bekezdés kapcsolatban szeretnék még valamit mondani, ez meghatározza, hogy megfelelően kell fizetni a szabadságon lévő embereket. Sok tagállamban csak szimbolikus fizetést adnak, vagy a betegbiztosításhoz mért összegeket. A kérdésem az lenne, hogy ki fogja ezt kifizetni. Természetesen ez a tagállamok döntése lesz majd, hiszen a tagállamok dönthetnek ebben is. És még a szociális partnerek, illetve a szakszervezetek részéről is kaptam egy kérdést. A csehországi kollégáknak mondanám, hogy amikor szerettük volna bevezetni az otthoni munkát, akkor éppen a szakszervezetek tiltakoztak ez ellen a legjobban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz, és ezt be kellene vezetni. De ez a szociális partnerekkel és a szakszervezetekkel feszültséget okozhat sajnálatosnak tartom, hogy ezt mostanáig a szakszervezetek visszautasították. Köszönöm. Köszönjük. Én is szeretnék mondani néhány szót. Én Svédországból jöttem, és rólunk mindenki tudja, hogy nagyon jó a szülői szabadságrendszerünk. Amikor mi Brüsszelben, Svédországban vagy máshol vitázunk erről, akkor gyakran találkozom azzal az érvel a munkaadók részéről, hogy ők nem szeretik ezt a szabadság kivevést, mert ők nem szereznek semmilyen gazdasági hasznot abból, hogy ezt engedélyezik. De szerintem ez egy nagyon rövidlátó álláspont, mert lehet, hogy a szülői szabadságnak nincsen pozitív hatása a negyedéves eredményre, de nagyon jelentős hatása van a hosszú távú sikerre a vállalkozások számára, eh, hiszen a vállalkozások így tudják megőrizni a tehetségeket eh, a körükben, és eh, a női alkalmazottak jóléte is nagyon fontos. A modern vállalatok tudják ezt. És ahogy Jurova biztos asszony elmondta, amikor bemutatta ezt a javaslatot, az olyan vállalatok, mint például az IKEA, széles körben támogatják a szülői szabadságról szóló javaslatot. És a svéd gazdaságnak pont az adja az erejét, hogy mind a nők, mind pedig a férfiak számára lehetséges a családi életet összeegyeztetni a munkával. És a kutatások is kimutatták, hogy a nemek közti egyenlőség fejlesztése a GDP-re is közvetlen pozitív hatással van a szülői szabadság lehetősége önmagában egy befektetés, tehát ez egy gazdasági érv, és nagyon remélem, hogy ez nem fog felmerülni. És gyerekeket vállalni nagyon jó dolog, és anyaként, apaként természetesen szeretnénk velük sok időt tölteni, de ez nem az, amiről a viták általában szólnak. Én akkor szültem meg a második lányomat, amikor már 44 éves voltam, és miniszter voltam a svéd kormányban. És azt gondolom, hogy ő egy remek lány, és nagyon jó férjem is van. És egy nagyon keményen dolgozó uniós képviselő, ahogy mi mindannyian. És itt nem csak férfiakról, nőkről és családokról van szó, itt beszélhetünk a munka és a magánélet egyensúlyáról életmódon is. Ez nagyon jó lenne politikai szempontból, és ez nagyon sokat jelentene a nőknek és a férfiaknak is. Rendben, mindezzel együtt azt gondolom nagyon sok kérdés érkezett, amik a bizottsághoz szólnak, és ebben jó lenne mélyebben is belemenni. Tehát Parancsoljon, megadom a szót. Köszönöm szépen, Állok asszony, és köszönöm a hozzászólásokat, gondolatokat. Nagyon nehéz mindegyiket számba venni. E, példákkal élve, például olyan példával, amit ön említett az imént, hát megpróbálok mégis reflektálni ezeket, és aztán a dégi tól a kollégám kiegészíti majd ezeket. Úgy gondolom nagyon érdekes látni, a vita során érdekes ott látni, hogy azt mindenki, látni, lát, mindenki látja, hogy itt kihívással állunk szemben. Ugye a work-life balance kezdeményezés, amiről beszéltem, mindenki számára így értelmezhető. Tehát szükség van cselekvésre, de senki sem, úgy látom, senki sem ö, ö, vonja kétségbe. A foglalkoztatás oldalon is vannak kihívások, és azt is látjuk, hogy a férfiak is egyre inkább, egyre gyakrabban vállalnak családi felelősséget, és keresnek ilyen jellegű munkahelyet, amelyet meg, amely ezt megengedi. Tehát az egyensúlycsomag egyes témái túlmutatnak a szülői szabadságon vagy az anyasági szabadság eszközein, ennél szélesebb körben érvényesülnek, és vannak persze nem jogalkotási eszközök is, például a a gondozási, hosszú távú gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és más területeken is vannak kezdeményezések, ezek is elhangzottak. Ám úgy gondolom, hogy ez egyfajta befektetés, amely hasznot hoz a szülőknek, a gyermekeknek, hogy jobb, kiegyensúlyozottabb egyensúlyt találjanak a családi felelősség és a munkahelyi felelősség között, ami végső soron magasabb foglalkoztatási rátákban valósul meg, illetve azokhoz vezet. Különféle szerződési típusok révén e, valósulhat ez meg, és ez előnyöket hoz a vállalatoknak is. Nagyobb termelékenységi tendenciákat hozhat, rugalmasságot. Ennek pozitív hatása a költségvetésekre, ám persze, arra is gondolni kell, hogy rövid távon mindenek vannak költségei. Azt is figyelme kell venni, hogy e, rövid távú költségek fokozatosan kerülnek bevezetésre tehát nem Litvánról a másikra vezették be, a sikeres országok sem ezeket, gyerekeltek hozzá. Ezt is figyelembe kell venni. A költségvetés tervezésében a tagállamon belül is, és a tagállami hatáskör ez alapvetően, és ez, ez nem kérdőjelezi meg senki. Említett néhány témát, például az át nem vihetőség, kell előnyöknek, illetve adekvát volt a, ez a kezdeményezés alapkövei ezek, az ezekre való válasz, azt várjuk mindezektől, hogy pozitív foglalkoztási lehetőségek nyílnak meg, hosszú távon is, végső soron azonban ő is a családok kell eldöntsék, hogy ki az, aki él a lehetőséggel, átvihető-e vagy sem. Tehát a családok döntését tisztelben kell tartani abban, hogy szervezik meg az életüket, a szabadságaikat, és ezt meg kell jelenteni. úgy gyermekszületésekor is. Az ápolások, ápolás, ápolásban foglalkoztatottak, vagy ott állami tevékenységre vonatkozóan több említették, itt is vannak rendelkezések, amelyek a, az itt résztvevőket segítik. Például a hosszú távú ápolásban. Ez is része a javaslatnak. Mielőtt megadom a szót kollégáimnak, úgy gondoljuk, hogy ez a csomag pozitív változás a tagállamokban jobb egyensúlyt meghatározva a munka és a magánélet között, és ami fennálló kihívások jobb kezelését is lehetővé teszi. Köszönöm. Néhány gondoltal kiegészíteném az elhangzottakot. Mindenek előtt jelentés, a jelentéstevő hangsúlyozta, hogy itt a, a KKV-k eh, érdekét is figyelembe kell venni, Megpróbáltuk nagyon körültekintően megszervezni ezt itt. A hátterről már beszéltek, a dolog hátterében azt látjuk, hogy egyre öregedő társadalmakban élünk, nagyon kicsi a születésszám, úgyhogy vannak komoly kihívások. Hogy aztán ez a javaslat vajon aránytalanul terheli a KKV-kat? Szerintem nem. Nemrégiben olvastuk belga újságban, hogy a nagyvállalatok, mint a NAXA vagy a Microsoft már most is olyan szabadságolásokat alkalmaznak, amelyek jóval túlmennek a törvény által megkövetelte, mert hogy ha jó minőségű munkerőt akarnak megtartani, hát szükség van erre. Ez első gondolat. A másik, tehát hogyha bele kell venni a KKV érdekeit is. A KKV a gazdaság gerincét adják. 80 at foglalkozik a munkaerőnek. Tehát nem lehet őket úgymond kihagyni. Tehát ezeket a szabályokat alkalmazni kell rájuk is. Elengedőben mit csinálunk? Honnan szerezzük a munkaerőt? Ugye két forrás, két válasz lehet erre a demográfiai tények fényében, vagy bevándorlás révén, vagy legjobban kiaknázva a jelenlevő munkaerő potenciáját. Hogy a lakosság fele jó, jó képzett, hatalmas kiaknázandó forrás, ennek meg eh, felhasználására törekszünk, a KKV-ket is figyelembe vevő rendelkezéseinkkel, ajánlásainkkal. Kérdés, milyen költségek merülhetnek fel a kkv szintjén? Persze először is világosá kell tennem, és ez asszony kérdésére is válaszol. nem mondjuk itt sehol, hogy a vállalatok kevizeljék ezeket, is, ezeket a terheket. Tudjuk, hogy a tagállamokban érvényes megoldások nagyon széttartóak abban, hogy hogyan osztják le ezeket a költségeket. Az irányelvben mi egy szintet határozunk csak meg, amelyet tagállami szinten kell meghatározni. Mi csak ennek azt határozunk meg, hogy ezt el kell érni, hogy ki fizeti, azt nem határozunk meg. Azokban a tagállamokban, ahol fizetnek beteg szabadság táppénzt, ott ugye eldöntik, hogy milyen, hogyan osztozik az állam és a, a, a munkaadó és a anyasági ö, jutatás sem egyedül a, tag, a vállalat fizeti. Tehát, hogyha az irányelvet átüteti egy tagállam a hazai jogszabályban, akkor meg kell találja tagállami szinten azt az arányt is, hogy mi az, amit a vállalat fizet, mi az, amit a költségvetés. Fontos lát leszögezni, hogy sem mondja senki, hogy a vállalat kell, hogy fizesse ezt. Másosabban, miféle, milyen költségek ezek? Attól a konkrét jutatáson kívül. Hát vannak szervezési költségek is, ugye ki kell váltani a munkaerőt, át kell szervezni a munkát. Megpróbáltuk a javaslatban azt biztosítani, hogy a lehető legkisebb terhet rója a felekre. Adjuk meg a lehetőséget a vállalatnak, hogyha valaki szülőszabadságot kér, mondhassa vállalat azt, hogy hát ez most nem a legjobb időszak, nehezebb vannak a vállalatnak, kérem vegye ki máskor a szabadságát. Tehát mondhassa a, a munkaadó, kérhesse az elhalasztását ennek a szabadságnak. Vagy ha ruga, hogyha mondjuk valaki egy pékségben dolgozik, és minden reggel ott kell állni a pénztárba valakinek, akkor nagyon nehéz lehet egy kis mikrovállalkozásnak elengedi szabadságra azt a munkatársát. Tehát a, a javaslat tartalmazzanak lehetőséget, hogy a munkaadó elutasítsa a szabadságkérelmet bizonyos meghatározott indokoknál fogva. Vagy ha nem feltétlenül írásban elutasítsa. Tehát, hogy nagyon nagy figyelemmel voltunk ezekre a helyzetekre. Úgy határoztuk meg a rendelkezéseket, hogy ne okozzanak fennakadást, és persze lehet még tovább ö, karcsúsítani őket, hogy a lehető kisebb terheket rújják a vállalatra. Ez az első pont a KKV-kra vonatkozóan. Nem tudom, Kozlovka asszony hozta -e föl, vagy ki volt az, aki azt arról beszélt, hogy ma egy tagállamban, vagy több tagállamban is van egy általános szabadságási csomag, és a család dönti el, hogy apa vagy az anya veszi föl, hogyan gazdálkodnak ezzel a szabadságcsomaggal. Igen, nem akarjuk csökkenteni a rugalmasságot ott, ahol ilyen van, de az, hogy egy nem átadható szabadságot biztosítunk az apa számára, hatással van a dolog működésére. Hiszen azokban a rendszerekben, ahol a családok maguk döntenek, kiveszi fel a szabadságot, mit látunk ott? Azt látjuk, hogy a család nem tudja megengedni magának, hogy a, a jobban kereső fél, a család fenntartó úgymond, annak a jövedelme kiesen. Úgyhogy a kevesebbet kereső kell kivegye a szabadságot. Ez meg ma általában a nő. Ez a valóság. a családok rugalmasságáról beszélhetünk, hogy hagyjuk a családokat dönteni, de hát a való életben a nők fogják a szabadságot kivenni, és ezért szeretnénk ezt az időszakot így hagyni, amely az apák rendelkezésére áll. Tehát nekik ez az egyéni joguk, nem lehet átruházni ezt másra, szabadon felhasználhatják, vagy ha akarnak, nem élnek vele, de ez csak az ő joguk. Végül pedig volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogyha ez sikerül, akkor az anyasági szabadsággal kapcsolatos irányelvet illetve ezt a javaslatunkat újra benyújtjuk-e. Aréna asszony is utalt erre, igen, eléggé sakmat helyzetbe jutottunk azzal az irányelvel kapcsolatban. A bizottság ugye szélesebb, átfogóbb megközelítést javasolt, az egész családot próbálta vizsgálni. Ez a javaslat most erről szól, és jelenleg nem ö, tervezünk felülvizsgálatot a anyasági szabadság irányával kapcsolatban, mert már kiderült, hogy a biztosítékok, a jogok megvannak, ami hiányzik, az gyakorlatilag a jó végrehajtása, megvalósítása ezeknek a jogoknak. Tehát ezért fontos, hogy a meglévő jogok betartatása valósulja meg, tehát hogy ezeket végrehajtsák, hajtsák, és idén egy, tartunk is majd egy szemináriumot, workshopot, ahova meghívjuk a munkaügyi felügyeleteket, a munkavállalói képviseleteket azért, hogy meg tudjuk nézni együtt, hogy hogyan lehet jobban érvényesíteni ezeket a jogokat a jövőben. És ami pedig a tanácsot illeti, hát talán jobb az elnökségnek feltenni ezt a kérdést. Persze vannak eszmecserék, ugyanazokat a kérdéseket beszéljük meg mi is, mint másút. A gondozók és családtagok szabadságának a módozatai, a szabadság átruházhatósága és egyebek. Tehát ugyanezeket a kérdéseket vitatjuk meg. Hát meglátjuk, hogy mi történik. A bolgár elnökségnek igen nagy ambíciói vannak a dossziéval kapcsolatban, tehát megnézzük, hogy milyen eredményekhez fog ez vezetni. Úgyhogy én ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen. Mindenkinek megköszönöm a kérdéseket. Ó, Mátán úr szeretne még szólni, parancsoljon, akkor megadom ennek az ott. Elnök az, hogy ne voltam benne biztos, mondja Márten úr, hogy szólhatok-e, vagy sem. Hát ez most a kör négyszögesítése. Hát akkor nem kötelezzük a vállalkozásokat ezeknek a járulékoknak a megfizetésére, hát akkor az az államháztartásból fog jönni. Hát akkor most már értem Ágnyász kollégámat is, meg azt is, hogy miért van ilyen nagy blokkád ez ellen Franciaországban, de mindenütt, hát az összes tagállam ö, igyekezett olyan jogszabályokat elfogadni, hogy a munkaerőre rót terheket csökkentsék és a magán és a munkaélet egyensúlyának a megteremtésénél nem fogják elfogadni, hogy mindez a munkára rót terheket növelje. De hát akkor a tagállami költségvetés mindenütt szinte deficites nem fognak tudni befektetni ebbe. De hogyha sem a vállalkozások, sem az állam nem fizeti ezt meg, akkor ki fogja megfizetni? Hát a kockázat az az, hogy a fizetett a dolgozó, a, a kereső személy, és hát ez lesz akkor az a kockázat, hogy na jó, igen, köszönöm szépen, akkor én inkább felmondok, mondja majd a dolgozó, ha megengedheti magának, vagy másút. Hát ez a, a kör négyszögesítés, akkor kérem magyarázzák el nekem, hogy ezt hogy kívánják megvalósítani. Na most a bizottság akkor lesz elég bátor, és mondhatja-e azt, hogy aki nem finanszírozza állami költségvetésből ezt a politikát, akkor a költségvetési hiányba mondjuk ezt beszámítjuk, vagy valami, valami bátor lépést. Megteszik ezt, vagy sem? Kérdezem a képviselőket, itt a bizottság képviselőit, hogy kívánnak -e erre válaszolni. Igen, köszönöm szépen. Hát az biztos, hogy a pénznek jönnie kell valahonnan, ez biztos, tehát hogy nyilván ugye vagy nemzeti szinten, ezt eldöntik nemzeti szinten, hogy az állami költségvetésből, vagy maguk a cégekkel, hogy ezt megfizessék, de hosszú távú szabadságok esetében általában a, az államgazdálkodás, az államháztartás fizeti ezt ki de mi úgy gondoljuk, ahogy elnökasszony, tehát ez nem költség, ez befektetés, és pontosan így próbálunk eljárni a hatástanulmányokkal is. Kimutatjuk, hogy a hosszú távon ennek pozitív hatása van a GDP-re nézve, és ebből kifolyólag a az állam háztartásra is pozitív a hatása, de várni kell ö, hosszabb ideig. Igen, még egy rövid megjegyzés talán, és ezt is láthatjuk a különböző tagállamokból, amelyeknek már van tapasztalata e tekintetben, hogy reformokat valósítanak meg a munkaerőpiac ö, bővítésével kapcsolatban, nem lehet egyik napról a másikra ö, hatalmas ugrásszerű javulást elérni, hogy hirtelen sokan élnek ezekkel a szabadságokkal, és így tovább. Tehát ez egyfajta hosszú, hosszabb távú folyamat, figyelembe kell venni a dinamikát, és azt, hogy hagyni kell erre időt, hogy megtörténjen, tehát egyfajta fokozatos átmenetről van szó. Rendben, mondja az elnökasszony, akkor elnökként én most lezárom ezt az ülést. Úgy tűnik, hogy rengeteg kérdésünk van, és maradt még mindig. És vannak, akik azt mondják, hogy itt erre a kérdésre adókkal lehet válaszolni. Tehát az adókkal lehet megfizetni Akiknek magas a fizetése, azok magas adót fizetnek, akiknek alacsony a fizetése, azok nem fizetnek annyi adót. De ez persze ugye egy társadalom felépítését jelenti, és nem is, bocs, igen, ez politika is, nem is bocsájtkozom bele. Megköszönöm mindenkinek, hogy részt vett az eszmecserében, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vártak a sorukra, hogy szólhassanak, annak ellenére, hogy nagyon sok óra eltelt már a szakbizottsági ülésből, mire eljutottunk ehhez a vitához, ahol ennyire nyíltan és őszintén beszéltünk egymással a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, hogy eljöttek, és biztos vagyok abban, hogy ez az eszmecsere nem volt az utolsó.